Colleagues. Kollégák, kérem mindenki foglalja el a helyét. Elkezdjük a meghallgatást. Szeretném megkérni a jelenlévőket, hogy ne üljenek mások helyére. Tehát ha névtábla van egy széknél, akkor ne üljenek oda. Van természetesen belehallgatási lehetőség, és van eh, internetes webstream, és csak a tagok tapsolhatnak, ha úgy gondolják, hogy tapsolhatnékjuk van. Most pedig eh, üdvözlöm eh, a jelenlévőket, Buzek urat, és saját magamat. Én az Ekon szakbizottság elnökeként üdvözlöm Önöket és Jürki Katainent, aki a munkahelyek, versenyképesség és befektetések kért felelős biztos jelölt. Közös meghallgatásunk van, több szakbizottság vesz részt ezen, hiszen eh, a jelenlévő szakbizottságok témaköreit eh, lefedi a biztos jelölt tárcája. Tehát a TRAN bizottság és a REGI szakbizottság is jelen van a meghallgatáson. A meghallgatás célja az, hogy az Európai Parlament éljen jogával, hogy ismereteket szerezzen a bizottság biztos jelöltjeiről, és hogy segítsen a szakbizottságoknak annak eldöntésében, hogy a biztosok testületének megfelelő tagja lehet-e a jelölt, akit meghallgatunk emlékeztetnék arra is, hogy a biztos jelölt írásban válaszolt már egy kérdő ívre, a válaszokat az összes hivatalos nyelven hozzáférhetővé tettük mindenki számára. Ezen kívül még az összeférhetetlenségi nyilatkozatot is nyilvánosságra hozta a jelölt. A biztos jelölt összeférhetetlenség nyilatkozatával kapcsolatban nem volt semmilyen megjegyzés. Most a meghallgatás egy 15 perces bevezetővel kezdődik a biztos jelölt részéről, és 5 percet kap a meghallgatás után is. A bevezető felszólás után 45 kérdést hallunk, három perc jut egy kérdésre, illetve úgy oszlik meg, hogy egy perc jut egy kérdésre, kettő perc a válaszra. Emlékeztetném a tagokat, hogy eh, nagyon szigorúan betartjuk a három perces kérdez-felelek elvet. 23 nyelven van tolmácsolás, tehát mindenki használhatja anyanyelvét. Ahogy említettem, a parlament internetes honlapján eh, hallható a meghallgatás a webstreamen. Tehát most mindjárt meghallgatjuk a bevezető megjegyzéseket. A biztos jelölt támogatja a munkahelyteremtést, a befektetések reálgazdaságba történő erősítését. Jelenleg az európai gazdaságban befektetési foghív található. Így egy 300 milliárdos csomag szükséges köz- és magán befektetésekre. Juncker bizottsági elnök szerint ennyi szükséges a gazdaság élinkítéséhez. Nem sokára részleteiben is halljuk, hogy a biztos jelölt hogyan szeretné ezt szétosztani kutatás, innováció, oktatás területein hogyan lehet ezeket a forrásokat úgy befektetni, hogy csökkenjen a munkanélküliség, új munkahelyek teremjenek. Ezen kívül az ifjúsági garanciát is konkrét tettekkel kell majd kiegészíteni. Végezetül pedig a bizottságnak és a parlamentnek együtt kell működnie, hogy garantálják, hogy az új gazdaságpolitikai koordináció hatékony és sikeres legyen, és hogy a strukturális reformok szociális kihatásait is figyelembe vegye. Ebben a tekintetben az Ekon szakbizottság koordinátorai javaslatára megkértem Juncker megválasztott bizottsági elnököt, hogy a bizottság gazdasággal foglalkozó tagjait bízza meg a bizottság külső és belső képviseletével. Most szeretném átadni a szót az Emple bizottság részéről Marita Ölfskúg asszonynak. Svédül szeretnék beszélni. Az Európai Unió belső piacára jellemző a szabad mozgás, nagyon nagy potenciál rejlik ebben a rendszerben, hogy mindenki munkához jusson. Azonban, ha a piacnak jól kell működnie, ahhoz ki kell küszöbölnünk a versenytorzítást, a tisztességtelen versenyt, és biztosítanunk kell, hogy tisztességes körülmények között dolgozhatnak a munkavállalók. Természetesen megfelelő kollektív szerződéseket kell érdekükben kötni. Európában pillanatnyilag az a helyzet, hogy a tagállamok szeretnek alacsony bérekkel versenyezni egymással. Ez pedig lehetetlenné teszi a szakszervezetek és az érdeképviseletek munkáját, hogy képviseljék a munkavállalók jogait. Ezen kívül tisztességtelen versenyt teremt az, hogy alacsony bérekkel versenyeznek az európai országok. Ez az európai projektet is veszélyezteti, növeli a populizmust és a nacionalizmust. Éppen ezért Katajnen úr pozíciója nagyon lényeges, és nagyon fontos, hogy itt a munkahely szó áll a új tárcája élén. Um, köszönöm szépen, Ulfskog asszony és Roberto Gualtieri úr, köszönöm szépen, hogy együtt elnökölhetjük ezt a meghallgatást. A menetrendünk alapján itt az Európai Parlamentben ez az utolsó meghallgatás, ami minden bizonyja jó hír a képviselők számára. Nagyon sok meghallgatáson vettünk részt, ezek rendkívül érdekesek voltak, viták az európai problémákról. Gyürki Katainen úr, szeretném köszönteni Önt. Az Európai Bizottság alelnök jelöltjét, és szeretném köszönteni az ECON, a Foglalkoztatási Szakbizottság és az ITRE Szakbizottság kollégáit, illetve azokat, akik a civil szervezetek, a KKV-k, az ipar, a tagállamok, képviseletében itt vannak, és azokat is köszöntöm, akik nézik, illetve hallgatják a meghallgatásunk közvetítését. Szeretnénk átláthatóan eljárni itt az Európai Parlamentben, és eh, ezért közvetítjük az interneten is ezt a meghallgatást, amely ott eh, élőben megtekinthető a parlament honlapján. Engedjék meg, hogy szóljak néhány szót. Az ITRE szakbizottság hatáskörébe tartozik a kutatás és az innováció, az ipar, a vállalkozások, a KKV-k, az energia, a digitális gazdaság. Mindezen témakörök befolyásolják a versenyképességet, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. És mindezek abba a hatáskörbe tartoznak, amelyért majd az alelnök úr lesz illetékes, és amely területeket ő fog más biztosokkal együtt koordinálni. Nagyon komoly kihívások előtt állunk az elkövetkező öt év során. Mindezen területeken komoly kihívások jelentkeznek, és az ITRE szakbizottságban dolgozó kollégáink, hiszen én ezt a szakbizottságot képviselem most, arra törekszenek, hogy megállapítsák, hogy az alelnök jelölt hogyan kíván megküzdeni ezen kihívásokkal, hogy az európai polgárok elvárásainak eleget tegyünk. Köszönöm szépen, és szeretném Gualtieri társ elnök urat megkérni arra, hogy irányítsa az ülést. Köszönöm szépen, Buzek elnök úr. Most pedig meghallgatjuk az első fordulóban a hozzászólókat.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 Az ITRE eh, koordinátora kap először kérdésre tevési lehetőséget. Krisztianis Kárinsz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Katájnán úr. A munkahelyteremtés, növekedés, beruházások és a versenyképesség négy olyan szó, amelyet nagyon sok politikus használ, mindenki izgatott, minden kampányban megemlítjük ezeket a szavakat, és ezeket a területeket támogatjuk. A kérdés azonban az, hogy hogyan sikerül a célhoz eljutnunk. Említette bevezetőjében azt, hogy Jean-Claude Juncker beszélt a 300 milliárdos beruházási csomagról, ezzel mobilizálva magán és állami pénzeket. Két kérdésem van ehhez kapcsolódóan, és ennek részleteire szeretnék kitérni. Milyen szerepet játszhat ebben az államháztartás, illetve a, a magánszféra, és amint meg lesz ez a befektetési összeg, milyen típusú prioritási területekre kell ezt fordítani? Az infrastruktúrális beruházások, a energia, a telekom lennének -e ezek a prioritások, illetve ön mit gondol? Köszönöm szépen, Karin úr. Azt a kérdést tette fel, hogy a pénz honnét fog érkezni, illetve milyen célokra tervezzük ezt felhasználni. Azt gondolom, hogy friss ösztönzőre van szükség a munkahelyteremtéshez, beruházásokhoz. Ez nagyon fontos. Tehát nem csak a likviditást érintő kérdés ez, tényleges beruházási kérdés, hiszen ez előfeltétele a munkahelyteremtésnek. Én az új munkahelyek számát maximalizálni szeretném, éppen ezért az ön említett, által említett területek, amelyeken befektetésre van szükség, a telekom, a közlekedés, nagyon fontos beruházási területek. A bizottság még nem állt fel, de már elkezdtük a munkát Juncker elnökkel, és vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, ahogyan ebbe a csomagban hogyan lehet friss pénzeket bevonni, először állami pénzeket. Nem lehet ezzel több adósságot teremteni a tagországok számára. Az összes részletet egyenlőre nem tudom önökkel megosztani, hiszen a bizottságnak nem volt még eddig lehetősége és ideje arra, hogy ezekről részletesebben beszéljen, egyeztessen illetve Juncker elnök sem tudott még minden kollégával egyeztetni. Több időre van szükség a csomag pontos kidolgozásához, illetve erőteljes politikai konszenzusra is szükség van. Bizonyos eszközök piaci érzékenységeket is érinthetnek, és egyelőre most még nem tudok részleteket megosztani a csomaggal kapcsolatban. Nagyon fontos a keresleti oldalt eh, erősíteni, nagyon fontos, hogy az Európai Beruházási Bank kitelezési kapacitását eh, erősítsük, a tagországi beruházásokat, és eh, nagyon fontos egy erősebb eh, belső piac kialakítása a befektetések érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Mária Zsar Rodríguez következik. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Katainen úr. Európában komoly lépések szükségesek, és szeretném tudni, hogy hajlandó-e egyértelmű kötelezettséget vállalni. Nem a fiskális konszolidáció kell, hogy legyen a mindenek felett álló cél, hanem a beruházások és a munkahelyteremtés a második kötelezettségvállalás. Ehhez nagy mértékű beruházásokra lesz szükség, nem csak a magánszféra, hanem az állam részéről. Továbbá ennek érdekében nagyobb fiskális mozgástér lesz szükséges, ugyanakkor több európai eszközzel kell támogatni a beruházásokat, nevezetesen egy európai beruházási alap lesz szükséges. És a prioritást élvező reformok, főleg az innováció, az oktatás területére kell, hogy összpontosítsanak, hogy többletértéket teremtsenek, jobb és több munkahelyet egy intelligensebb, egy zöldebb, egy befogadóbb társaság, társadalomban egyetért ezen elkötelezettségekkel? Rodríguez asszony, köszönöm szépen ezt a kérdést arra vonatkozott a kérdése, hogy a beruházások kell, hogy prioritást élvezzenek a költségvetési fisk fiskális konszolidációval szemben, és hogy az innováció egy olyan eszköz legyen, amely hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Nagyon is egyetértek azzal, amit mondott. Egy olyan helyzetbe érkeztünk, amikor az euróövezetbe vetett bizalmat sikerült visszaszerezni, és az Európai Unióba vetett bizalmat is. Tehát már nincs pánik hangulat. Véleményem szerint egy új szakaszba érkezett a gazdaság, és most támadásba kell vennünk a jövőt, a jövő felé kell tekintenünk, és hangsúlyoznunk kell a beruházások fontosságát. Pierre a múlt héten a meghallgatásán azt mondta, hogy a lehető legtöbb állami beruházásra van szükségünk, és a lehetőségekhez képest a lehető legnagyobb mértékű magánberuházásra. Egyetértek ezzel. Először is koordinált európai fellépésre van szükségünk. Minimálisra kell szorítanunk az adósság és a deficit hatását és az európai költségvetésből a lehető legtöbbet kell kihasználnunk, és Krisztalinával együtt fogok dolgozni ennek érdekében. Az Európai Beruházási Bank hitelező kapacitását és más bankok támogató kapacitását is növelnünk kell, és az európai pénzügyi eszközöket kell felhasználnunk. Juncker elnök úrral szeretném támogatni, szeretném ösztönözni azon tagállamokat, amelyeket, amelyek többletet halmoztak fel, hogy beruházzanak a jövőre nézve. Ez számukra is fontos, és ezzel egyidejűleg az európai gazdaságot is serkenthetik. Továbbá intézkedések kellenek, amelyek a kínálati oldalt támogatják, a digitális energia piacot és a szolgáltatási irányelvet kell a figyelem középpontjába állítanunk, tehát egy átfogó csomagra van szükségünk. Jó. Köszönöm szépen. A következő. Econ koordinátorként Kay Swinburne asszony. Köszönöm, üdvözlöm. Csatlakozom Karinc úr kérdéséhez. Itt van a 300 milliárd eurós befektetési csomag. Valószínűleg ez a legfontosabb tevékenységi köre most. Azonban hogyan garantálja, hogy megfelelő helyre jut majd ez az összeg, és hogy célirányosan olyan helyre kerül, ahol például a magánszektor nem tud megfelelően befektetni. Tehát voltak itt például az Európai Beruházási Bank részéről tanulmányok, hogy eh, hogyan lehetne megosztani a magán és állami befektetéseket. Tehát eh, jó lenne, hogyha itt eh, azonos feltételekkel fektethet be a magántőke és az állami. Tehát hogyan próbálja az egyensúlyt majd létrehozni? Tehát egyetért azzal, hogy megfelelő módon kezeli ezeket az alapokat, ezeket a befektetési lehetőségeket? Tehát, hogy ne legyen rossz verseny, tisztességtelen verseny a magántőke és e befektetési tőke között. Köszönöm szépen! Swinburne mondja, teljes mértékben egyetértek azzal, amit mond, hogy a köz befektetés ne szorítsa ki a magánbefektetést. Ez az egyik végső célunk. Hiszen annak nem lenne értelme, hogy az adófizetők pénzét arra használjuk, hogy ugyanoda fektessünk be, ahova a magántőke is eljuthat. Az Európai Parlament korábbi tevékenysége is igazolja, hogy a közpénzek feladata az, hogy eh, katalizátorként működjenek a magánbefektetések esetében. Hiszen kevés a közpénz. Éppen ezért nagyon intelligensen kell felhasználnunk az európai költségvetést is. Azért, hogy eh, valahogy a közpénz eh, begyújtsa a magánbefektetéseket. A piac néha nagyon félénk, amikor összetett hosszú távú projektekről van szó. Éppen ezért szükség van a közpénzre, hogy beindítsa a magánbefektetéseket, hiszen a magántőke elég gyakran nem hajlandó a nagy projektek kockázatát vállalni. Tudom, hogy az Európai Beruházási Bankban nagyon sok szakismeret gyűlt össze hogy hol vannak a határok. Az ő hitelezési technikájukat is igénybe vehetjük. Tehát itt is várom az együttműködést az Európai Parlament kollégáival, hiszen itt is megvan a szakismeret, hogy hogyan használjuk ezt a pénzt, anélkül, hogy kiszorítanánk a magántőkét. Köszönöm. A következő felszólaló az ALDE nevében Ramon Tremosa i Balcells. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Katainen úr, köszöntöm ismét itt a parlamentben. Az írásban adott válaszaiban nagy hangsúlyt helyez a beruházási csomagra. Azt hiszem, hogy a tekintetben többen egyetértünk önnel. Ugyanakkor a beruházások, a beruházások véget, ezek, ez így egy hibás elképzelés. Vannak Európában példák olyan repülőterekre, amelyekről nem indulnak repülők, autóutak, amelyeket senki sem használ és sehova sem vezetnek. Egyes országokban, egyes tagállamokban az ilyesmi még mindig folyik. Katainen úr, ön hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a jövőben a kiválasztott projektek európai érdekkel bírnak? Van egy európai többletértékük a növekedés és a versenyképesség érdekében. Kérem, adjon konkrétabb válaszokat. Ha azt szeretné, hogy támogat, támogassuk, akkor meg kell, hogy osszon velünk konkrétabb részleteket is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tremosa úr. A kérdése ugye arra vonatkozott, hogy a közpénzeket hogyan tudjuk eredményesebben, hatékonyabban felhasználni, és nem elherdálni olyan projektekre, amelyek igazából senkinek az érdekét nem szolgálják. Mindig is eh, ugye az adófizetők eh, pénzével szeretnék takarékoskodni, hiszen az adófizetők pénze olyas valami, ami egyfajta fekete lyukból jön, de hát ez nem így van, hiszen ez a pénz az adófizetők zsebéből származik. Éppen ezért a lehető leghatékonyabban kell felhasználnunk úgy, hogy mindig is, amikor ellátogatunk egy másik országba, és látunk egy olyan repülőteret, vagy autópályát, amelyet európai pénzekből finanszíroztunk, akkor fontos, hogy ezekre büszkék lehessünk. Az Európai Bizottság, illetve az EU általánosabb értelemben azt hiszem, hogy levonta a múltból a tapasztalatokat. Vannak jó példák, és vannak rossz példák is. Éppen ezért mindig egy alapos hatás tanulmányra és egy költséghatékonyság elemzésre van szükségünk, még mielőtt a nagyobb horderejű projekteket céloznánk meg azt hiszem, hogy méltányosságból ezt kell tennünk az adófizetők felé. És egy konkrétabb téma, amelynek a kidolgozása most folyik, az az, hogy a projekteket nagyon körültekintően kell kiválasztanunk, és fontos, hogy a tagállamok a közpénzeket megfelelően felhasználják. Tehát a projektek tervezése az első pillanattól kezdve alapos kell, hogy legyen, így ugyanis elkerülhetjük azokat a hibákat, amelyeket tapasztaltunk a múltban. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Dimitris Papadimoulis a GUE részéről. Kire Katainen. Köszönöm. Katainen úr, én is köszönteni szeretném őt. Üdvözölni szeretném a GUE frakció nevében és Görögország nevében. Az Európai Központi Bank bizonyos intézkedéseket jelentett be annak érdekében, hogy minőségi könnyítést eszközöljön. A, ezzel nem értett mindenki egyet. Ön a Német Szövetségi Bank oldalán áll, vagy Drági oldalán? Juncker azt javasolta, hogy 3 milliárd eurót szálljunk a népgazdaságok erősítésére. Schäuble úr pedig azt mondta, hogy ő ezzel nem ért egyet. A Spiegelben is megjelent erről egy cikk. Az önvéleménye mi egyetért Juncker javaslatával, vagy sem? 2012-ben ön miniszterelnök volt Finnországban, és uh, díjat kapott a szociális szolidaritásért. Ön volt az egyetlen, aki plusz garanciákat uh, kért Görögországtól. Önnek volt vajon igaza, vagy a többieknek? hiszen ez egy nagyon éles liberális politika volt, amelynek igenis hatásai voltak az én országomra nézve. Köszönöm szépen. Papadimulis úr. Az LKB politikájáról nem nyilatkoznék, még akkor is, hogyha van véleményem, de el szeretném mondani azt, hogy az LKB tevékenységével elégedett vagyok. Biztosítanunk kell azt, hogy Európa szava hihető maradjon. Még akkor is, eh, miután a eh, stressztesztek elkészültek a bankok részéről, szükség van egy tűzfalra, annak érdekében, hogy kifelé is meg tudjuk mutatni azt, hogy Európa képes megvédeni a rendszerét a bankok nem várt összebukása, összeomlásától. Reméljük azt, hogy nem lesz szükség a tagországok külön hozzájárulására. Ön említette ezen kívül még a kollaterális kérdést. El szeretném mondani, hogy mi is történt. Én 2011-ben pénzügyminiszter voltam Finnországban, és az én országom már részt vett a akkor a pénzügyi segítségnyújtási csomagban Írország felé. Én Portugália pénzügyi segítségnyújtási csomagáját is támogattam. Általános választások voltak akkor, és a szociáldemokraták az ellenzéki párt egyike. Megígérték azt, hogy amennyiben kormánypárt lesznek, a kollaterális kérdéseket is taglalják. A választások után született végül egy kompromisszum, és nem kértünk hozzájárulást Portugáliától végül, ez korábban követelésünk volt, hanem az európai stabilitási alapot szerettük volna felhasználni, és erre sor is került. Köszönöm. A következő hozzászóló Reinhard Butikofer ittre. Köszönteni szeretném Önt, um, alelnök jelölt úr. Ami az európai beruházási tervet illeti, van egy kérdésem. Jól értettük-e, hogy meg kell szüntetnünk a megszorítási politikák dominanciáját Európában? Milyen forrásokból kell, hogy érkezzen a friss pénz? Tehát ez jelenteti azt is, hogy nem a közpénzektől várjuk ezt, és milyen típusú beruházásokat tart szükségesnek. A hatékony technológiák milyen szerepet fognak játszani egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságban a beruházási terveken belül? Köszönöm. Köszönöm szépen, Bütikófer úr. Az önkérdés arra irányult, hogy a friss közpénz honnét érkezhet, mennyi ilyen pénzre van szükségünk, mennyi ilyen forrása, illetve hogy az új technológiák, a zöld technológiák milyen szerepet fognak játszani majd a munkahelyteremtésben. Először is világosan szeretnék fogalmazni, az Európa Unió tagországai visszaszerezték a bizalmat újból bíznak, és nagyon sok olyan ország, akik néhány évvel ezelőtt még nehéz helyzetben voltak, visszakerültek és visszatértek a piacra. Én biztosítani szeretném azt, hogy Európa az erejét ki fogja fejezni, és foglalkozik a gazdaságpolitikákkal megfelelő módon, illetve elkerüli azt a helyzetet, amikor egy vagy két vagy három tagország teljesítménye a többiek számára nehézségeket teremt. Tehát folytatnunk kell a felelősség teljes fiskális politikákat, de ezzel egyidejűleg több forrásra van szükség a beruházásokhoz. Én el tudom eh, képzelni azt, hogy az elkövetkezendő három-tíz évben a magánszektorból származik majd ez a pénz, de nagyon sok állami beruházásra is szükség van egyidejűleg. A plusz pénzek a közberuházásokhoz, koordinált európai fellépés keretében kell, hogy érkezzenek, és nagyon fontos uh, az államháztartási hiányokat, uh, az adósságot minimalizálni. Azok az országok, akik a fizetési, folyófizetési mérleg uh, többlet részletében szerepelnek, fontos, hogy meghatározhassák a prioritásokat annak érdekében, hogy a kutatásba, a fejlesztésbe be tudjanak ruházni. Ez előfeltétele a gazdasági fellendülésnek, ugyanúgy, ahogy a zöld technológiák, és egy jobb egységes belső piacra van szükségünk a zöld technológiák piacra jutatásában is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Stephen Wolf az EFDD részéről. Üdvözlöm. Tehát Stephen Wolf sajnos nem lehet itt, Flynn képviselő vagyok. De szeretnék feltenni egy kérdést. Katajnen úr, az írásbeli nyilatkozatában azt írja, hogy egy sokkal befogadóbb piacra lenne szükség a tagállamokon belül és a tagállamok között is. Cameron, brit miniszterelnök pedig eh, itt a szabad mozgás korlátozását javasolja, hogy eh, az Európai Unió tagja maradhasson Nagy-Britannia is. Köszönöm. Wolf úr. I think the free movement of people is... A szabad mozgás az egyik európai alapérték. az Európai Unió egyik alapító értéke, mozzanata. És én védem ezt az értéket. Egyetértek azzal, amit például Marian Teyssen biztos jelölt mondott, ő is nagyon erősen támogatja a szabad mozgást. De garantálni kell, hogy ne legyen olyan precedens, amely megsérteti az emberek szabad mozgását. Tudom, hogy vannak olyan elképzelések, hogy megvizsgálják, hogy mi a tagállamokban a probléma, amely ezzel az alapelvel összefügg. mindenképpen szükség van az állampolgáraink bizalmára, amikor kijelentjük, hogy mik az alapértékeink, például az emberek szabad mozgása. Hogyha ez negatív elemeket is tartalmaz, hogyha visszaélnek a polgárok ezzel, akkor javítanunk kell. Nagy-Britannia jó partnerünk abban, hogy együtt védjük meg a közös értékeinket. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Barbara Kappel a következő független. Szeged. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr! Az elmúlt évekből láthattuk, hogy olyan országok, ahol a GDP-ben az ipar aránya nagyobb, ezek jobban átvészelték a válságot, mint olyan országok, ahol ez az arány alacsonyabb. Ennek ellenére Európában 3,5 millió munkahely veszett el Európában. Az Európai Bizottság ezért 2012-ben meghatározott egy célt, amelynek értelmében az európai GDP-n 2020-ig 20%-ra emelje az ipar arányát. Ez a tendencia ugyanakkor egy másik irányba mutat jelenleg. A feldolgozó ipar 5,1%-ra csökkent 2013-ban, az ipari az ipari létesítményeket, mint a First Alpine osztrák vállalatot át, áthelyezik a termelést más országokban, mint például az Egyesült Államokban. Az Európai Tanács a közeljövőben a 2030-as célokat fogja jóváhagyni, ezért szeretném azt tudni, hogy az ön véleménye szerint az európai újraiparosodtási aránya 2030-as célok fényében milyen legyen, és azt is szeretném tudni, hogy hogyan kívánja ennek a célnak elérését hosszú távon biztosítani. Kapel asszony, köszönöm szépen a kérdését. Nézze, én egy olyan országból származom, amely mindig is egy exportorientált ország volt. Ami a bevételeket illeti, a külföldi, a külföldi kereskedelem mindig is meghatározó volt. Tehát ez egy jóléti társadalom felépítése szempontjából döntő fontosságú. Egy olyan ország, amelyben 55 százalék az ipar aránya, sikeres eh, jóléti államot akkor tudunk felépíteni, hogyha az ipar aránya magas. Éppen ezért eh, nagyon is jól tudom, hogy miről beszél. Juncker elnök úr azt mondta, hogy naív lenne azt gondolnunk, hogy pusztán a szolgáltatásokból meg tudnánk élni. Kérdés persze, hogy hol van a határ az ipari termelés és a szolgáltatások között. Nagyon sok vállalat működik Európában, ezek hat, hagyományosan ipari vállalatok, ugyanakkor a bevételek nagy része a szolgáltatásokból származik. Tehát a kettő egymással összefügg. Szeretném, ha a kutatásra és a fejlesztésre helyeznénk a hangsúlyt, ugyanis ez az egyik módja annak, hogy új termékeket állítsunk elő. Ugyanígy meg kell újulniuk a vállalatoknak. Egy jobb, egységes piacra van szükségünk, például a megújuló energiaforrások terén. Továbbá tisztességes, méltányos, szabadkereskedelmi megállapodásokat kell kötnünk a világ egyéb részeivel, és jobb kohézióra van szükségünk. Magasan képzett munkaerőt igénylünk. Tehát a versenyképesség egy olyan témakör, amelyben nagyon sok minden belefér, és sok mindent tudunk európai szinten megvalósítani, és sok mindent nemzeti szinten. Köszönöm szépen. Pablo Zalba Videgány a következő hozzászóló. Köszönöm elnök úr, tisztelt alelnök úr, köszönöm szépen a magyarázatát. Két kérdésem volna. Az egyik a koordinációval kapcsolatos. Egyértelmű, hogy az egyik olyan kérdés, amely leginkább, az egyik olyan téma, amely leginkább akadályozza a fejlődést, az a hitelszűke. Ez pedig részben megoldható lenne a tőkepiaci unióval, amelyről ugye Hill biztos úr beszélt, másfelől pedig a reformtörekvések egyes tagállamok részéről nem kellően nagyra törőek. Ez pedig ugye inkább Moszkoviszi biztos hatáskörébe tartozna. Azt szeretném tudni tehát, hogy hogyan képzeli el a többi biztossal a koordinációt, hiszen itt olyan tárcákról van szó, amelyek nem kifejezetten az ön hatáskörébe tartoznak, de összefüggnek a versenyképességgel. Továbbá szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket, konkrét intézkedéseket tervez a versenyképesség ösztönzésére, hiszen egyértelmű, hogy ami a növekedést jobban elő tudja segíteni, az az, hogyha a versenyképességünket fokozzuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bidegány úr. A kérdése arra vonatkozott, ugye, hogy hogyan kívánom más biztosokkal koordinálni a munkát, hogy jobban elősegítsük a versenyképességet, illetve melyek a versenyképesség alkotó elemei. Ezen utóbbi kérdéssel kezdeném. Először is az oktatásba, a kutatásba kell beruháznunk, növekedés barát környezetet kell teremtenünk, tehát az adózás mértéke észszerű kell, hogy legyen. Hazámban egy olyan adóreformra volt szükségünk, amelyek amelyet úgy hajtottunk végre, hogy 6%-ra csökkentettük az adó mértéket, az, adó, az adót, ugyanakkor az osztalékadót növettük. Tehát ha a vállalkozásokat a ha vállalkozások kezében hagytuk a pénzeket, akkor ez jobban ösztönözte azt, hogy a vállalkozások beruházásokat hajtsanak végre. A versenyképesség egy része a kohézió is, aztán ami a koordinációt illeti, egyeztettem Pierrel, Jonathannel, és megbeszéltük azt, hogy amennyiben az Európai Parlament megerősíti a kinevezésünket, mi lenne az az első feladat, amivel megkezdenénk a munkánkat. És azt terveztük, hogy beazonosítjuk például az infrastruktúrális projekteket, vagy azon kérdéseket, amelyeket a pénzügyi piacon elsőként kellene végrehajtanunk, vagy például az Európai Beruházási Bankkal hogyan ösztönöznénk a beruházásokat. És arra kérjük a többi biztost, hogy üljenek le velünk az asztalhoz, és osszuk fel a hatásköröket. A közös erőfeszítéseinket kezdettől fogva koordináljuk, nem pedig úgy, hogy valaki kidolgoz valamit, és aztán a bizottsági testület elé terjeszti, hanem kezdettől fogva megkezdjük a koordinációt. Éppen ezért a csomagunk még nincs kész, hiszen nem volt alkalmunk még arra, hogy a részletkérdéseket kifejtsük, de azt hiszem, hogy ez nem lesz túl időigényes. Sandy Group. Köszönöm szépen. Ferrair képviselő, SZSD. A szavainál fontosabbak a tettjei. Pénzügyminiszterként és miniszterelnökként Finnországban a megszorítások egyik legnagyobb szószólója volt. És hajlandó most a bűneért vezekelni? Ön volt az első, aki biztosítékokat kért a nehézségben lévő országoktól. Görögországnak kölcsön kellett felvennie, hogy megfeleljen a követelményeinek. A pénzügyi segítségért nagyon kemény biztosítékokat várt. Ezen kívül júliusban itt az Econ bizottságban azt mondta, hogy a befektetések összefüggenek a megszorításokkal, és igazából csak idő kérdése a befektetések. Ma pedig a befektetéseket szorgalmazza. Honnan jön a pénz? Megmondaná? Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferreira asszony. csökkenteni kell az adóságot, hogy növekedést generáljunk, és növekedést kell elérnünk. Ezt Pierre Moszkovics is mondta a múlt héten. Teljes mértékben egyetértek vele. Az országok és az országok lakói nagyon sok áldozatot hoztak. A kormányzatok pedig nagyon nehéz helyzetben voltak, amikor fenn kellett tartani hitelképességüket, hitelességüket, hogy visszakapják a bizalmat. A bizalom pedig eh, a munkahelyteremtés első feltétele, hiszen csak is oda megy a magánbefektető, a magántőke, ahol bizalom van. Pillanatnyilag visszanyertük a bizalmat. igazából a jövő érdekében támadunk. Minden közforrást mozgósítanunk kell európai és nemzeti szinten is, hogy befektetések szülessenek, munkahelyek terem, teremtődjenek. Európának versenyképesebbnek kell lennie. Az európai és a nemzeti intézkedések eredményeképpen. Támogatnunk kell a KKV-ket, több lehetőséget kell adni nekik hogy több terméket, több szolgáltatást hozzanak létre, és értékesítsenek. Tehát nem az a kérdés, hogy felelős fiskális politikára van szükségünk. Természetesen. Szeretnék olyan dolgokat kiemelni, amelyek összehoznak minket, és nem azokat, amelyek megosztanak. Hiszen az emberek jó együttműködést várnak el a politikai pártok részéről. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást, megtaláljuk a legjobb intézkedéseket, hogy befektessünk. Köszönöm. Most átadom Marita Ülszkúgnak az EMPLE bizottság részéről az elnöklést. Order, order, I'll give the floor to... Most Ulrike Trebésiusnak adom át a szót az ECR részéről. Igen, tisztelt Katainen úr, az írásbeli nyilatkozata alapján főleg azt szorgalmazza, hogy csökkenjen az eurozónában a munkanélküliség, és pedig úgy, hogy növeli a munkavállalók mobilitását. Szeretnék rákérdezni, hogy az Európai Unió mit tesz a dél Dél-Kelet-Európából érkező jól képzett migránsok tekintetében. Tehát a dél-kelet-európai országok esetében ez agyelszívás, hiszen kivándorolnak a jól képzett emberek. Hogyan szeretné ezt a mobilitást megoldani? Tehát hogyan, hogyan lehetne ezeket az embereket saját hazájunkban foglalkoztatni? Az Európai Unióban különféle iskolai végzettségek is vannak hogyan lehet ezeket az iskolai végzettségeket végre kölcsönösen elismerni, hiszen eh, a bolonyai rendszernek igazából ez lett volna a lényege. Tehát eh, a német diploma bolonyai rendszer áldozatául esett. Tehát itt a német mestervizsgára is gondolnék, hogy eh, ennek mi lesz a sorsa. Köszönöm. Köszönöm. Trebeszius asszony? Van néhány barátom dél-dél-kelet-európában, aki elhagyta hazáját ideiglenesen, hiszen nem volt munkahelye saját hazájában. Ebben a tekintetben az emberek szabad mozgása szomorú, hiszen sokan rákényszerülnek arra, hogy elhagyják hazájukat, hogy munkát találjanak. De szerencsére van Európa más országában lehetőség munkát találni. Tehát nem fekete-fehér a kép. Értem, hogy mire utal. Igen, agyelszívás van, és az agyelszívás Dél-Kelet-Európában probléma, hiszen fiatal, jól képzett emberek arra kényszerülnek, hogy elhagyják hazájukat. különféle szinteken kell az ifjúsági munkanélküliség ellen fellépni. A munkanélküliség elleni harc az egyik prioritásom. Ismét azt mondom, hogy befektetésekre van szükség. Európai szinten és nemzeti szinten is. Hiszen fontos, hogy a tagállamok éljenek a lehetőségükkel. Az ifjúsági garanciát az én kormányom hozta először létre. És büszke vagyok, hogy ezt másolta le az Európai Unió. És gratulálok kollégáimnak, akik felelősek voltak ezért a kormányomban. Említette azt a lehetőséget, hogy harmonizálni kell a végzettségek elismerését. Igen, hát ez az alapfeltétele annak, hogy valakinek a képzettségét bárhol Európában elfogadják. Ez például egy konkrét eszköz, amelyet felhasználhatunk az ország specifikus ajánlásokban is. You, give the floor to Köszönöm. Marian Harkin kap most szót az ALDE képviseletében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Én is üdvözölni szeretném ön. Tegnap az áttekintés azt mutatta a foglalkoztatási ügyekről, hogy a lakhatási lehetőségek szerények. És Németország esetében is kiderült ez, hogy 2014-15-ben 1,4 százalékkal csökkent a kínálat. Ami a kereslet kínálatot illeti, azt gondolom, hogy homályosan fogalmazott, az IMF azt mondta, hogy a közforrások felhasználására, illetve a közberuházásokra akkor van szükség, hogyha maga, magas a munkanélküliség. És úgy tűnik, hogy ön máshogy gondolkozik, mint az IMF délelőtt beszélt a beruházásokról, anélkül, hogy új államadóság születne. Tehát kérdésem a következő, ez hogyan tudjuk kiegyensúlyozni a közberuházásokat, anélkül, hogy plusz államadóságot teremtenénk. Ön beszélt a növekedésről, um, de vajon uh, melyik az, aminek először meg kell valósulni a beruházásoknak, vagy a munkahelyeknek? Válasz, köszönöm szépen, Harkin asszony. Hát itt a tojás és a tyúk kérdéséről van szó valóban, hogy melyik volt előbb. Először stabilitásnak kell megvalósulnia, és utána szükség van a beruházásokra. És én úgy értékelem, hogy a növekedés ebből származhat. Ami a közforrásokat illeti, illetve a plusz közpénzeket a beruházásokhoz, azt gondolom, hogy ezek több forrásból is származhatnak. Először is azok az országok, amelyek eh, a folyófizetési mérleg szempontjából eh, többletben vannak, hozzájárulhatnak ehhez, és ezzel stimulálhatják az európai gazdaságot. Koordinált európai fellépésre van szükség. Vannak tapasztalataink ebben a témában, annak érdekében, hogy a közberuházások ne vezessenek ahhoz, hogy több államadóság születik, hiszen az adósság növekedésével veszélyeztetnénk a gazdasági kilábalást. Nem szeretnék kockázatot vállalni. Nem szeretném kockára tenni a gazdasági kilábalást csak azért, mert növekszik az államadóság. Ami az EU költségvetését illeti, Krisztalina elmondta itt az elmúlt héten, hogyha nem használunk multiplikátorokat, nem használjuk fel jobban az európai költségvetést, akkor tudjuk, hogy ennek mi az eredménye, de azt is tudjuk, hogy hatékonyabb módon használjuk fel a költségvetést, akkor többet hozhatunk ki mind ebből és azt gondolom, hogy szükségünk van az Európai Parlament erőteljes támogatására. Én kérem önöket arra, hogy legyenek szigorúak a tagországokkal szemben, hiszen a tagországok támogatására is szükségünk van, illetve nagyon fontos közös tábort képeznünk, annak érdekében, hogy a tagországokat a parlamenten együtt meg tudjuk, nézni, meg tudjuk győzni arról, hogy több beruházásra van szükség, illetve az európai költségvetés hatékonyabb felhasználására, ami az Európai Beruházási Bank hitelezési kapacitásának erősítését, illetve más pénzügyi eszközök, a nemzeti bankok, illetve az IIF felhasználását. Köszönöm. Oh, sorry. Miguel Viegas from the... Köszönöm, Miguel Viegas a GUE részéről. Katainen úr, a bevezetője nagyon tetszett. Portugáliában voltak hasonló esetek, annak idején, amikor ugye a miniszterelnök Dura Barroso a bizottságba ment, úgyhogy nagyon, nagyon jól megértettem ezért, hogy mit akart elmondani a bevezetőiben, és szerettem volna felhívni a figyelmét arra is, hogy milyen a realitás empirikus realitás. Ugye tudja, hogy vannak országok, ahol a legjelentősebbek a kiadások, olyan országokról van szó, amelyek a legjobban ellenálltak a válságnak, és amelyek ezzel egyidejűleg legjobban elosztották a gazdagságot. Ugye tudjuk, hogy Finnország az az ország, ahol az elsődleges közkiadások mértéke a legmagasabb továbbra is kitart-e ezen meggyőződése mellett, vagy pedig követünk egy olyan modellt, amely tönkreteszi a szociális modellt, és kevés kézben koncentrálja a vagyont, a gazdas, gazdagságot, vagy pedig más úton haladunk, egy olyan úton, amely jobban felértékeli a fizetéseket, és ahelyett, hogy a vállalatokra kirott adókat csökkentjük, mint Finnországban, inkább esetleg a tőzsdéjegyzett vállalatokat adóztatja meg nagyobb mértékben. Viegás úr, köszönöm szépen. A kérdése arra utalt, hogy a jövedelem elosztása más legyen-e, vagy emeljük a fizetéseket a helyet, hogy csökkentsük például a vállalati adók mértékét. Finnország az egyik legbefogadóbb jóléti állam, és én ezt az országot ismerem a mi társadalmunkban. Az emberek közti egyenlőség egy alapérték. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy hazámban nincsen egyetlen egy olyan párt sem, amely ellenezné a jóléti állam alapvető gondolatát. Elmondtam korábban, hogy az én tapasztalataim alapján, ami nem azt jelenti, hogy mindenki osztja ezen nézeteket, de az én tapasztalataim alapján a befogadó jóléti állam legnagyobb és legjobb partnere a globális versenyképesség. Mert egy olyan országban, ahol, vagy egy olyan területen, ahol 500 millióan laknak, és ahol a közféra mértéke meghaladja az 50%-ot a gazdaság egészét tekintve, egy ilyen ország nem engedheti meg magának azt, hogy fenntartsa a legjobb oktató rendszer, oktatási rendszert és szociális modellt, ha nem lenne a világon a legversenyképesebb partner. Éppen ezért be kell vonnunk a kívülről származó forrásokat. Hiszek egyébként az európai szociális modellben, ennek az alapja a jó minőségű, magasan képzett állások kell, hogy legyenek, a kutatásba és az innovációba helyezett befektetések, a kutatás fejlesztés, és rugalmas, nyílt piacra van szükségünk, amely a hagyományos iparágak számára és az újonnan létrejövő vállalatok számára is lehetőségeket nyújt. Jean Lambert a zöldektől. Thank you. Um, I was very pleased to hear in your opening... Köszönöm, nagyon örültem, hogy bevezetőjében említette a megújuló energiaforrásokat, az éghajlati változást, hiszen mi hiszünk abban, hogy eh, ami az önportfólióját illeti, itt van egy óriási hiátus, és nem tükrözi azt, hogy a szociális, éghajlati válságot, gazdasági válságot nem lehet külön kezelni egymástól. Az EU, Európa 2020-as stratégia elismeri azt, hogy a zöld átmenet változás kulcsfontosságú. Ez nagyon fontos a munkahelyteremtés, a készségfejlesztés, a helyi beruházások, illetve a befektetők bizalma szempontjából. Milyen fellépéseket tervez megvalósítani annak érdekében, kapcsán, hogy ez az öt zöld átmenet megvalósuljon a bizottságon belül, a tanácson belül, a szociális partnerekkel, annak érdekében, hogy lássunk lépést és ne pusztán üres szavakat. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Lambert. Köszönöm, Lambert asszony. Azt gondolom, hogy nagyon sokat teendőnk. Mindenkinek megvannak a fontos témái. Az egyik fontos téma számomra a megújuló energiaforrások, illetve um, a megújuló olajok, amelyek nem um, a mezőgazdaságból származnak. Nem vagyok túlságosan optimista amikor a zöld adózási javaslatokat vizsgálom, amelyeket a bizottság eddig készített, hiszen a tagországok nem igazán hajlandóak a leghatékonyabb eszközöket felhasználni annak érdekében, hogy előmozdítsák a megújuló energiákat, illetve hogy ösztönzőket alakítsanak ki a legjobb, legtisztább technológiák számára. Pierre, és más biztosokkal együtt szeretnék dolgozni, akik felelősek ezért a témáért. Én eh, kialakítottam egy olyan adózást, amely az olajokra vonatkozik, a kibocsátás alapján kerül meg a tervezésre, illetve más energiaforrásokra. Fontosnak tartom azt, hogy a kibocsátás csökkent, és ez fontos, hogy tovább csökkenjen, az autók megadóztatásánál is figyelembe vettük ezeket a környezeti szempontokat. Ami a kibocsátás kereskedelmi rendszer megreformálását illeti, azt gondolom, hogy ez is rendkívül fontos téma, és a bizottság napi rendjén szintén szerepel. Köszönöm. Patrick O'Flynn az EFDD frakcióból parancsoljon. Köszönöm, Katájnán úr. Biztos jelölt Hill nem igazán szeretett volna beszélni arról, hogy London legitim érdekeit megvédje, tehát az EU-nak van egy főnöke mond, és az Unió számára előny az, hogy a világ vezető pénzügyi központja határain belül található, vagy ön szeretné -e inkább az, hogyha a pénzügyi szolgáltatási központ máshol lenne, például Frankfurt, Eh, erősítését tervezi -e annak érdekében, hogy London dominanciája megszűnjön. Köszönöm a kérdést. Számomra a legfontosabb dolog az, hogy diversifikálni tudjunk a tőkepiacon, annak érdekében, hogy a pénz oda mehessen, ahol leginkább szükség van rá. Számomra itt nem földrajzi kérdésről van szó. Örülök annak, hogyha London növekszik, annak is örülök, hogyha Frankfurt erősödik, vagy Párizs erősödik. mint pénzügyi központok. Viszont amire szükségünk van feltétlenül, az a jobb tőkepiaci unió. A tőkepiaci unió számos kérdésre tárját ki. Az alapvető elgondolás az az, hogy a tőke oda áramoljon szabadon, ahol erre szükség van, egyik országból a másikba, illetve nagyon fontos a jobb finanszírozási eszközök kialakítása, különösen a KKV-k számára. Korai fellépése van szükség, amint a bizottság elkezdheti munkáját, illetve megerősítenek, illetve a Jonathan Hill kollégámat is megerősítik, akkor fontosnak tartom um, az értékpapírisítás uh, magas standardjainak kialakítását, hiszen ezt az eszközt nagyon fontos megerősíteni a KKV-k érdekében. Fontos, hogy a KKV-k finanszírozási forrásokhoz juthassanak. Közös, megbízható rendszer kialakítása, a hitel, felvételi rendszerekről határokon átnyúlóan a KKV-k számára. Ez egy nagyon fontos téma, illetve az európai piacok erősítése. Számomra itt nem földrajzi kérdésről van szó, szóval nem arról, hogy melyik várost hogy hívják, hanem konkrét változtatásokat, reformokat tartok fontosnak annak érdekében, hogy megkapják vállalkozásunk a finanszírozást munkahelyteremtés érdekében. Köszönöm, Nikolász B. független képviselő. Biztos jelölt úr. Az Európai Unió elképzelései azt mutatják, hogy az Európai Unió vak integrista elképzeléseket mutat. Az amsterdami szerződés a 44-es cikkeit törölte a római szerződésnek, amely természetes preferenciát erősít a tagországok között. Azt gondolom, hogy erre a hibára vissza kell térni, akkor, hogyha értelmet szeretnénk adni az európai konstrukciónak. Válaszolt a parlament kérdéseire és nem láttam azt, hogy ezt, ezt a hibát ki szeretné kerülni. Ön szeretné a jogalkotást a munkahelyteremtés védelme érdekében modernizálni. Itt nem arról van-e inkább szó, hogy a kontinensünkön a munkavállalók helyzete tovább súlyosbodik. Nézzük meg az usa és inspirálódjunk az ő eszközeikből, És lehet, hogy um, az a megállapodás, amit annak idején Roosevelt alatt kötöttek Amerikában, példát mutathat számunkra. Azt gondolom, hogy ideje a szemléletváltásnak, hiszen munkahelyeinket uh, veszélyezteti többek között Kína. Thank you. Um, I agree with you. Köszönöm. Egyetértek, hogy nem versenyezhetünk a kínai bérszinttel. És azt hiszem, hogy a világon sehol nincs olyan mértékű szociális védelem, nem versenyezhetünk ilyen tekintetben sem a feltörekvő országokkal, nem is akarunk. Nem akarunk úgy versenyezni, hogy levisszük a béreket, vagy lejjebb visszük a szociális védelem mércéjét. Az európai szociális modell felelős a prosperitásért. Nagyon lényeges az egyenlő esélyek politikája. Nagyon fontos az, hogy hozzáadott értéket adjunk. Az európai versenyképesség alapja a képzés, a jó képzés. Európában sok olyan ország van, amely nagyon fejlett. És nem tudunk alacsony bérekkel versenyezni. Az európai szociális modell alapja a hozzáadott érték. A biztonság, a szociális hozzáadott érték, ami Európa. És ebből nem szabad engednünk. Úgy gondolom, hogy sokkal többet veszíthetünk, hogyha az Egyesült Államokkal nem tisztességes versenyben állunk. Európában igényes munkahelyeket kell teremteni. És így tudunk versenyképesek maradni az Egyesült Államokkal szemben. David Kassa, a néppárt részéről. Köszönöm. Tisztelt biztos jelölt úr! A múltban Európában megszorításokkal válaszoltak a válságra. Most új politikára van szükség, a középpontjában a befektetések állnak. Remélem, hogy ez a politika itt a parlamentben is támogatást talál és kap. Az összes frakció részéről. Hallottunk a 300 milliárdos befektetési csomagról. Hogyha ezt elfogadják, akkor a bizottságnak kell megszabni a prioritásokat. Hogy mire költsék ezt az összeget? Mik ezek a prioritások? El tudná mondani? Mik azok a prioritások, amelyek befektetéseket generálnak majd, amelynek következménye a több munkahely lesz? Thank you very much. Köszönöm. Kassa úr? A prioritások. Koncentrálnunk kell a keresetre és a kínálatra is. Hiszen mind a kettőre szükség van, hogy bátorítsuk a magánszférát, hogy befektessen. Másodszorban fel kell használnunk a közpénzeket is biztos vagyok benne, hogy van közpénz a közszféra befektetéseire, hiszen szükséges beindítani a gazdasági növekedést. Hogyha hatékonyabban használjuk fel az európai költségvetést úgy, hogy állami befektetési eszközöket alkalmazunk, és ezzel bátorítjuk a tagállamokat, akkor a jövőbe fektetünk be. Tehát a kutatást, fejlesztés és az infrastruktúrát kell elsősorban fejlesztenünk. Szeretnék néhány prioritást is bemutatni a kínálat oldalán. A szolgáltatási irányelv nagyon fontos például. És hogyha megnézzük itt a, ezt a térképet, ezt az ábrát, hiszen itt ezen látjuk, hogy hol lehet új munkahelyeket teremteni. A digitális egységes piac, a, itt vannak az összegek is, 36 milliárd, transatlanti megalapodások 6 milliárd, a különféle piaci versenyintézkedések. Tehát ez a táblázat mutatja lehetőségeket. Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak jobban össze kell hangolni a tevékenységét annak érdekében, hogy az önök támogatásával konkrét befektetések legyenek. Tehát van bőven lehetőség. Nem vagyok pessimista, hiszen össze kell gyűjteni az elképzeléseinket, és az, hogy mi köt össze minket, nem azt, hogy mi oszt meg. Udo Bullman az SND frakciótól. Tisztelt biztos jelölt úr, az Európai Unióban 200 milliárdot tesz ki a beruházások hiánya évente. Juncker úr és Katainen úr is ugye azt állítják, hogy kidolgozunk egy beruházási programot, ígérünk egy ilyen 300 milliárdot tartalmazó beruházási csomagot a következő évekre. Megállapíthat, hogy két fajta emberek vannak. Van, aki úgy reagál erre, hogy nem, ez, ez egy kudarc, ez, ez egy csalás, ezt csak azért mondja, mert szeretné, hogy megerősítsük a kinevezését, és ez majd olyasmi lesz, mint Barozónak a növekedési csomag. Aztán vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy ellenezzük ezt a tagállamokban, még mielőtt tudnánk, hogy ezeknek mi a tartalma. Javaslok valamit. Ha lehet, akkor év végéig még eljön ide a parlamentbe, kiáll a szakbizottságok elé, ismerteti a csomagját, megvitatja ezeknek a részleteit a kollégáival, és megszerzi a parlament szavazatát, támogatását ehhez a csomaghoz. Kész erre? vagy nem, hiszen több alkalommal, alkalommal említett az európai költségvetést, kérte a támogatásunkat, a segítségünket, mi ezt nagyon szívesen megadjuk, de szeretné, hogy a parlament megszavazza ezt a csomagot, számomra ez nagyon fontos, még mielőtt értékelnénk a bizottságot. Köszönöm szépen, Bulman úr. A kérdése arra vonatkozott, hogy azért lelkesít engem csak a munkai teremtés kérdése, mert biztos szeretnék lenni, mert biztosra szeretnék válni. Én jó néhány éve foglalkozom már a politikával, és ennek az oka az, hogy szerettem volna megváltoztatni a világot egy jobb Európa érdekében dolgoztam különböző posztokon, és még akkor is, amikor a közvélemény kutatásokban az én pártom volt a vezető, lemondtam miniszterelnöki posztomról azért, hogy európai biztos lehessek, és hozzájárulhassak a jobb Európa megteremtéséhez. Ez volt a szándékom. És nagyon örülnék, ha megkapnám ezt a lehetőséget, ha a parlament elfogadja azt, hogy közvetlenül a versenyképességért, a munkahelyteremtésért és a beruházásokért dolgozzunk. Ha megerősítenek, akkor szeretném a biztosok csapatának a munkáját megszervezni, méghozzá úgy, hogy visszajelzést kapjunk az Európai Parlamenttől. Szeretnénk meghallgatni az önök gondolatait, elképzeléseit, a véleményüket arról, hogy hogyan nézzen ki egy hatékony beruházási csomag. Ezt eddig még nem tettük meg, hiszen az új bizottság még nem létezik, a régi bizottság van hatályban, de az, ön, az önök döntésének függvényében szeretném megszervezni ezt a munkát a több, a több biztos között. Ők is, és jó magam is, szívesen eljövünk a parlamenti képviselők elé, és megvitatjuk önökkel a különböző nézeteket, hiszen önök egy földrajzi perspektívát is behoznak ebbe a vitába, és ez nagyon hasznos lehet. Elnök úr, van még azt hiszem 10 másodpercem. Szeretnék a szavazással kapcsolatos kérdésre választ kapni. Hogyha az Európai Parlament pénzéről van szó, az európai költségvetésből, akkor szeretnék a kérdésemre választ kapni a biztos jelöltől. If I understood ha jól értettem, a kérdését ugye arra vonatkozott a költségvetésre utalt. Krisztalinával, Krisztina Gorgievával szeretnék együtt működni, hogy a közös költségvetésünket hatékonyabban felhasználhassuk, hogy a közforrásokat fellendítsük a beruházások érdekében. És ezzel egyidejűleg ugye egy friss lendületre van szükség, friss pénzekre. Fel kell használnunk méghozzá eredményesebben az adófizetők pénzét is, hogy a lehető legtöbb munkahelyet tudjuk megteremteni. Elnök, köszönöm szépen. Hans Olaf Henkel következik az ECR részéről. Katainen úr, a versenyképesség szerepel az ön portfóliójai között. Évekkel ezelőtt volt Brüsszelben egy biztos, Leon Britton, aki mindig egy kérdést tett fel, mégpedig azt, hogy Európa hogyan tehető versenyképességé. Ő a versenyben találta meg a választ. Az Európa válságban van, és a bizottság úgy érzem pont az ellenkezőjét hangoztatja a versenynek, a harmonizációt erősíti. Andor biztos egy közös munkanélküliségi biztosítási rendszert szeretne, és az adóverseny helyett adóharmonizációt szeretne a bizottság, Juncker az eurókötvényeket szeretne, és az Európai Banki Unió tulajdonképpen a nemzeti eh, bankok kockázatának eh, egy kalap alá vétele. Ez lehet, hogy stabilizálja az eurót átmenetileg, de van egy nagyon egyszerű kérdésem önhöz. Ön mit gondol arról, hogy milyen hatása van ennek a harmonizációnak Európa versenyképességére nézve, hogyha összevetjük a világ más térségeivel? Mr. Henkel, thank you very much. Köszönöm szépen, Henkel úr. Ön a harmonizációra utalt, arra tehát vonatkozott kérdése, hogy ez segíte vagy nem. Olyan struktúrákat hoz esetleg létre, amelyek nem erősítik a versenyképességet. A harmonizáció számomra azt jelenti, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire, ugyanolyan feltételek. Azt gondolom, hogy egyenlő feltételeket kell teremtenünk mindenki számára, de a harmonizáció nem jelenti azt, hogy egy megoldás létezne mindenkire nézve. Az európai döntéshozóknak óvatosan kell választaniuk, meg kell nézniük azt, hogy milyen területeken van szükség több harmonizációra, illetve melyek azok a területek, ahol nincsen szükség több harmonizációra. Ez érinti a szubszidiaritás kérdését is, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdés van, ahol harmonizáltabb politikákra van szükség. Például az egységes belső piac, a digitális belső piac, az energia belső piaca, illetve a szolgáltatás irányelv szigorú megvalósítása. Ezek olyan intézkedések, amelyeknél több harmonizációra van szükség. Viszont vannak olyan kérdések is, amelyeknél jobb, hogyha a helyi vagy a nemzeti szint lép működésbe, hiszen hatékonyabb, és nem lesznek káros mellékhatásai Európára. Köszönöm. Dominik Riké, az ALDE képviseletében parancsoljon. Biztos jelölt úr, finanszírozásra van szükség infrastruktúrára, és az elkövetkezendő években 1000 milliárd euróban határozta meg ezt eh, a bizottság, ami a az interkonnekciót illeti, az összekapcsolás, ez pusztán 33 milliárdot kapott, a magantőke nem lát elég eh, ösztönzőt ezekben a beruházásokban. Mindenki felteszi a kérdés, hogy honnét szerezzük ezt a 300 milliárdot, Juncker honnét tervezi ezeket a forrásokat megtalálni. Első kérdésem, ön támogatna egy kötelező alapot, amely kizárólag a beruházásokat szolgálna, a hosszú távú beruházásokat, tehát hogy ez közösségi alap lenne a munkahelyteremtés érdekében, illetve szabályozási eszközöket szeretne használni annak érdekében, hogy a magántőkét támogassa a beruházási, a közberuházási projektekben. Köszönöm. Mr. Rike, thank you very much. Rike úr, köszönöm szépen a kérdését. Az ön kérdése, amely arra vonatkozott, hogy honnan, hogyan finanszírozzuk a beruházási projekteket, infrastruktúrás beruházási projekteket, közlekedési beruházási projekteket, honnét szerezzünk erre pénzt. Jövőbeni portfólióm szempontjából ez egy nehéz feladat, amennyiben megerősítenek. Ez az a terület, a közlekedés az a terület, amely arra kényszerít bennünket, hogy találjuk meg a módját az új innovatív eh, finanszírozási lehetőségeknek. Az elv a következő, a köz beruházásoknak nagyon sok magánpénzt is be kell tudniuk vonzaniuk. A 300 milliárd nem csak likviditást előfeltételez, ennek egy része likvideszköz, viszont más eh, intézkedések szabályozási eszközök is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tényleges 300 milliárdos beruházás valósuljon meg. Ami a Connecting Europe Facility-t illeti, Itt megjelenik a projektkötvények kérdése, amiket hatékonyabban lehetne felhasználni, mint korábban. Jó tapasztalataink vannak a projektkötvényekkel, még akkor is, hogyha egyelőre csak kísérleti jellegű projektek voltak ezek, de biztos vagyok abban, hogy a projekt, a projekt kötvények nagyobb szerepet fognak játszani, különösen a nagy infrastruktúrális projekteknél, ami a tőkepiaci unió életét a szolvencia kettes, az intézményi beruházókat is arra ösztönözhetik, hogy a gazdaságba fektessenek bele, még pedig hatékonyabban, mint korábban. És ebben a témában Jonathan Hinn kollégámmal együtt kell dolgoznom. Köszönöm a GUE részéről Lynn Boyle. Köszönöm. Írországban eh, állandó probléma a munkanélküliség. Majdnem egy millióan hagyták el az országot emiatt. Nagyon fontos, hogy eh, leépítsük a 23%-os munkanélküliséget Írországban. Az elmúlt években a befektetések összeomlottak, és a költségvetésnek kellett pótolnia. A részvényesek igazából már nem bíznak a befektetésbe. Az EKB monetáris politikája is felelős a bankválságért. 2012-ben azt hallhattuk, hogy az eurozónának különleges kötelezettsége van Írországgal szemben, és az írországi mentőcsomag az tőkésítést is tartalmazza. Ak azt mondta akkor, hogy megfelelő módon segítenek Írországnak. A kérdésem pedig az lenne, hogy átgondolta-e az akkori álláspontját, vagy mit javasol akkor most, hogyha igazából az ír polgárok vállán nyugszik az euró sorsa, és ők szenvednek miatta. Thank you. Köszönöm. Bojlasszony, a kérdése az volt, hogy hogyan lehet úgy munkahelyekbe befektetni Írországban, mivel Írországban még mindig konszolidációs intézkedések folynak, és az írek nagyon nehéz helyzetben vannak. Ha jól értem, számos ír helyzete nagyon nehéz. Írország egy derék nemzet. Felvállalják a kihívások elleni harcot. Írország egy olyan ország, amelytől én azt várnám, hogy nagyon sok magánbefektető jelentkezik. Hiszen az ország versenyképes, az országnak olyan híre van, hogy akkor is foglalkozik az üzlettel, amikor nagyon nehéz. Éppen ezért egy közös európai erőfeszítésre van szükségünk segítenünk kell az országoknak, hogy jobban felszívják a strukturális alapokat, új pénzügyi eszközöket kell találnunk, hogy infrastruktúrális projekteket finanszírozzunk. Figyelnünk kell a kutatásra és a fejlesztésre. Az összes tagállam többé-kevésbé hasonló helyzetben van. Tehát újra kellene feltalálnunk magunkat. Még a legerősebb országok sem állíthatják, hogy tíz év múlva is ugyanilyen erősek lesznek. Hiszen az összes országnak meg kell reformálnia magát, hogy új munkahelyek keletkezzenek, új vállalkozások keletkezzenek. Köszönöm szépen! Ernest Urtasun a zöldek részéről. Katainen úr, itt vagyok. Ön volt az, aki leginkább kiállt egy kudarcot vallott modell mellett, ugye megtakarítások bármilyen áron. Még mielőtt biztos lett volna, ellenezte azt, hogy Görögországot támogassák, és Portugáliát is, még akkor is, hogyha óriási bajban voltak. És júliusban a legutóbbi meghallgatásán, amelyen ott voltam, dicsérte a Trojka fellépését, azt mondta, hogy ők a hitelező országok ügyvédjei most úgy tűnik, hogy ellentmond a saját nézeteinek, de azt kell mondjam, hogy az a beruházási program, amelyről ön beszélt, ez semmilyen konkrétummal nem bír. Kérem, mondjon valamit a közpénzekről. Ezek azok, amelyek a nemzeti költségvetésben és az európai többéves keretben szerepelnek, vagy sem. Ha ezek újak, akkor mégis honnan származna? Adjon már valamilyen ötletet. Ez az Európai Bizottságnak az egyik fő programja, és mégsem mondott róla semmit. Elnézést, mondja az elnök, de nem volt semmilyen tolmácsolás. Nem tudom, hogy ez így rendben van-e. Köszönöm szépen. A kérdése azt tartalmazta, hogy ugye elleneztem a görög csomagot, illetve a Portugáliát kisegítő csomagot és kérdezte, hogy honnan származnak majd a beruházási csomagban szereplő alapok. Tisztázunk valamit, én támogattam a mentőcsomagot Portugália és Görögország számára, ellenben egyesekkel hazámban. És pénzügyminiszterként én voltam az, aki megpróbáltam meggyőzni a választások előtt a finn népet arról, hogy fogadják el a Portugáliát kisegítő mentőcsomagot, ami egyébként rendkívül népszerűtlen volt. Miniszterelnökként és pénzügyminiszterként is biztosítottam azt, hogy hazám mindig részt vegyen ezen programokban, a gazdasági észszerűségből és a szolidaritásból is. Ugyanakkor ez nem voltam egyszerű hazámban az emberek, akik elveszítették munkahelyüket a válság miatt, azért mert a válság Európa más részeit sújtotta, joggal kérdezték azt, hogy miért mi legyünk azok, akik hitelezünk azoknak, azon országoknak, amelyek előidézték a válságot. Én voltam az ugye, aki elveszítettem a munkahelyemet a válság miatt. Remélem, hogy európai politikusokként megpróbálunk hidakat építeni az emberek között Ugyanakkor nagyon jól megértem azt is, hogy az emberek csalódottak Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában vagy Írországban a történtek miatt. Én szeretném, hogyha közelednének egymáshoz az emberek a megosztottság helyett. Meg kell értsük, hogy Európa különböző részén az emberek másképpen vélekednek. Ami azonban a közpénzeket illeti, ezek a tagállamoktól kell, hogy származzanak, főleg azoktól, amelyeknél többlet mutatkozik a költségvetésben, és jobban fel kell használjuk az európai költségvetést is. Emellett egy koordinált európai erőfeszítésre van szükségünk. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy bátorító üzeneteket kell megfogalmaznunk a polgáraink felé, hiszen ugyanazban a csónakban nevezünk mindannyian. Feledjük el, hogy mi történt a múltban, és eh, tekintsünk mindannyian a közös jövő felé. Thank you. Köszönöm szépen. Marco Valli az EFDD részéről. Itt vagyok, itt magasan. Köszönöm. Elnök asszony szólt arról, hogy fontosak a befektetések magán és közbefektetések is. De aggódom egy kicsit itt a pénzügyi eszköztár miatt. Hiszen a reálgazdaságban az a helyzet, hogy a pénzpiacok nagyon nagy helyet foglalnak el. Tehát egy igazi pénz buborékról, pénzügyi buborékról is beszélhetünk. És itt igazából irgalmasságot látok. Igazából a magánbefektetők megkapják az osztalékokat, megkapják a különféle bónuszokat, viszont ennek fejében a lakosság másik része szegény. Tehát hogyha most megnyílnak a pénzpiacok a magánbefektetők számára, tehát nem, nem tudna esetleg máshova észszerűbben pénzt juttatni? Köszönöm a kérdést. Tehát arról szólt, ha jól értem, hogy hogyan tudunk jobb feltételeket teremteni a kis befektetőknek is. Tehát azoknak, akik a pénzüket arra szánják, hogy részvényeket vásárolnak a cégektől, és hogy hogyan tudunk tisztességesebb pénzügyi piacot létrehozni, például a bankok jobb szabályzásával. Szeretnék Michel Barnier-nek köszönet mondani azért, amit tett ezen a téren. Azt szeretnénk elérni, hogy a bankok tényleg betartják az új szabályokat, amelyeket az elmúlt két év alatt alkottunk meg. Az is nagyon fontos, hogy a bankunió is működni kezdjen, hiszen ez biztosítja majd a stabilitást. Figyelnünk kell a, arra is, hogy a KKV-k is új lehetőségeket kapjanak, hogy tőkéhez jutnak. Nagyon sok magánpénz van Európában, magántőke, de valahogy nem jelenik meg ott, ahol a legnagyobb szükség lenne rá. Annak érdekében, hogy erősítsük az európai jólétet, munkahelyekre van szükség. Jean-Claude Juncker is azt mondta, hogy elsősorban a magánszektor hozza létre a munkahelyeket, és nem a kormányok, vagy az európai intézmények. Éppen ezért azokkal az eszközökkel kell érnünk, politikai eszközökkel, amelyek megvannak, hogy jobb körülményeket teremtsünk a hagyományos ipar számára, a KKV-k számára, hogy munkahelyek keletkezzenek. François Grosztet a néppárt részéről. Euh, Köszönöm szépen, Katainen úr. Vissza szeretnék kérni az új stratégiára, az Európai Bizottság növekedési stratégiára 2015-ig. Ön hogyan tudná garantálni azt, hogy a konkrét intézkedések, amelyek szerepelnek a stratégiában, nem maradjanak pusztán üres szavak, hanem mi hamarabb konkrét lépésekben tükröződjenek? A nagy projekteken kívül azt gondolom, hogy erőteljes növekedési potenciál van, amely abban rejlik, hogy a jelenlegi jogalkotás megfelelően megvalósuljon. Mielőtt új javaslatokat készítenek, ön szeretné értékelni a hatásait, illetve a, a már hatályban lévő jogalkotások hatásainak vizsgálatát a belső piacra nézve, ami pedig a nagyberuházási terveket illeti a 300 milliárd eurót. Azt gondolom, hogy az energia, a digitális területen nagyon sok feladat eh, kell, hogy megvalósuljon. Ön hogyan szeretné biztosítani azt, hogy a tagországok, illetve az önkormányzatok, akiket eh, nagyon sok probléma érint, de költségvetésre van szükségük, hogy ők hozzáférhessenek ehhez a csomaghoz majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. A növekedési stratégia itt több eszköze van szükség, mint pusztán a 300 milliárdra. Hiszen, hogyha meg akarjuk védeni az európai szociális modellt, illetve erősíteni szeretnénk a szociálgazdaságot, akkor a fenntartható értékekre kell alapoznunk. Magas szintű munkahelyek, munkánk nagyon fontosak. Marian Tyson-nel együtt szeretnék ezen fáradozni. Nem fogadhatjuk el a szociális dömpinget. Be kell fektetnünk a kutatás fejlesztésbe. Nemzeti szinten is szükség van reformokra annak érdekében, hogy erősödjön a versenyképesség. És ön jogosan említette azt, hogy meg kell valósítanunk a hatályban lévő jogalkotást, illetve azokat az eszközöket, amelyek már elfogadásra kerültek. Én a szolgáltatási irányelvet emelném ki, mint egyik példát, hogyha jól működő, megfelelő szolgáltatási irányelvünk volna, akkor több munkahely létezne Európában. Azt gondolom, hogy egy új szakaszba érkeztünk az európai gazdaság történetében, olyan szempontból, hogy a figyelmet a beruházásokra kell áttenni, a több munkahely teremtése a bizalom visszatért, erre kell építenünk, de nagyon fontos, hogy a magánszféra, a forrásait is bevonva történjenek a beruházások a jobb egységes belső piac erősítése érdekében, a digitális területek, az energiapiac érvényesítése érdekében, illetve az olyan eszközök gyakorlati megvalósulása ne késlekedjen, és fontos a közforrásokat hatékonyabb módon felhasználni, mint korábban. Elnök, köszönöm szépen. Pervans Berez kap szót a szocialista frakció képviseletében. Katainen úr, azt gondolom, hogy Európa nem nagy Franciaország lesz, úgymond, de néha az az érzésem, hogy ön úgy gondolkodik, mint hogy Európának nagy Finnországá kéne válnia. Úgy érzem, hogy ön elfelejti ezt, hogy Barosszó úr is mérlegelte azt, hogy az európai szociális modell az Európai Unió versenyképességének egyik kulcs eleme. Amikor ön a bizalom visszatéréséről beszél, akkor nem értem igazából azt, hogy ön miről beszél. Több mint 57 százalék az európaiaknak nem vett részt a legutóbbi választásokon, tehát én nem érzem úgy, hogy a bizalom visszatért volna. Ön a gazdasági helyreállítás legfontosabb eszközének lesz a felelős. A 300 milliárdos csomagról ő semmit nem szólt, nem beszélt arról, hogy milyen célokra szánják ezt és hogyan tervezik a beruházásokat az államadosság növelése nélkül megvalósítani. Tehát, ha a pénzügyi tranzakciós adót támogatja, például én ezt nem hallottam, illetve az, hogy a társfinanszírozások a struktúrális alapoknál a tagországok részéről csökkenti-e vajon az államadóságot, erről sem beszélt. Ön itt van az Európai Parlament előtt most, milyen kötelezettséget vállal a menetrend szempontjából itt a parlament elől a beruházások témájában? Katalin úr. Köszönöm szépen Beresz asszony a kérdést. Számos vetülete volt az ön kérdésének. Azt kérdezte, hogy mik a konkrét intézkedések a beruházási csomag kapcsán, illetve azt kérdezte, hogy a pénzügyi tranzakciós adót fel lehetne használni ennek érdekében. Én először az időtárval kezdeném. Junkár bizottság elnök elmondta azt, hogy Fontos, hogy legyen egy átfogó beruházási csomag az első három hónapban, amikor a bizottság elkezdi működését. Tehát ez a politika iránymutatás, amely mentén én dolgozni szeretnék, amennyiben megerősítenek. Második pont. Azt gondolom, hogy világosan kitértem arra, hogy a közforrások, a közfinanszírozás honnét származna, amely belekerül a beruházási csomagba. Tehát még egyszer e, megemlítem, az EBB hatékony felhasználása, egyéb más európai közfinanszírozási eszközök használata, a nemzeti kereskedelmi bankok jobb bevonása, az európai költségvetés a felhasználása annak érdekében, hogy a eh, közforrásokat megfelelően egyensúlyba tudjuk tartani illetve azon országok hozzájárulása, akik folyófizetési mérlege pozitívban van és koordináltabb európai fellépésre is szükség van annak érdekében, hogy politikáink ne eh, vezessenek ahhoz, hogy a, az adósság szint növekedik. Jelenleg, mint említettem, nem tudok mindent megosztani önökkel a folyamat ezen szakaszában a beruházási csomagról, hiszen Juncker elnöknek és nekem nem volt még időm egyeztetni jövőbeni kollégáimmal ezekben a kérdésekben, és szélskörpolitikai konszenzusra van szükség bizonyos intézkedésekhez, és ezeknek piaci hatása is van. Tehát mindezt mérlegelni kell, azért, hogy kikerüljük a negatív piaci hatásokat. Én most nem szeretnék spekulációkba bonyolódni a részletek kapcsán. Szeretném eh, megkérni önöket, hogy eh, tartsák magukat a felszólási időhöz. Most Sampo Terho kap szót az ECR nevében, öni a szó. Köszönöm. Üdvözlöm Katajnen urat. Legalább két órája beszélünk, de szerintem még mindig nem tudunk túl sokat a cselekvési tervéről. Mit fog tényleg tenni? Szüksége van a bizalmunkra, hogy a bizottság tagja legyen, de mit fog csinálni konkrétan? Innovatív megoldásokat keres és talál majd? a közpénzeket hatékonyabban akarja felhasználni, jobban akarja felhasználni a strukturális alapokat, ilyen dolgokat? De most konkrétan is szeretnénk valamit hallani. Hogyan fogja a közpénzeket jobban felhasználni? Hogyan talál innovatívabb megoldásokat? Mik ezek az innovatívabb megoldások? Tehát nem kell itt most hosszan beszélni, egyszerűen egy cselekvési listát szeretnénk hallani és ne a jó szándékairól beszéljen, tudjuk, hogy jók a szándékai, de most konkrét cselekvés beszéljen. Thank you very much. Köszönöm. Your question was about what are the concrete... Tehát konkrét dolgokra kérdezett rá. A befektetési csomag tekintetében. Tehát mindenek előtt nem volt esélyem arra, hogy megosszam az Európai Parlamenttel elképzeléseimet, és én sem hallottam, hogy önöknek milyen elképzelései vannak, hogy mik a leghatékonyabb eszközök. Jean-Claude Junckerrel és a többi bizottsági taggal beszéltem, tehát nem lehet még minden kész. Tehát mindenek előtt Pierrel még nem tudtam beszélni. Hogy eh, hogyan lehetne például az Európai Beruházási Bankot bevonni konkrétan a befektetések ösztönzésére. Remélem, hogy megérti, hogy még nincsenek készen. A tervek még nem létezik az új bizottság, de mondok néhány példát. Krisztalina azt mondta múlt héten, hogy eh, szeretné megduplázni például az ösztöndíjak összegét. Ahhoz képest, ami most van. Tehát így például már az európai költségvetést jobban felhasználjuk. A Connecting Europe például továbbfejlesztendő. Tehát ezekre az eszközökre utalok. Az Európai Beruházási Bank Hajer önökkel egyetértek, hogy ne csak az infrastruktúrára, hanem a fiatalok munkanélküliségének orvoslására is használjuk ezt az eszközt. Ez pedig teljesen új. Ez eddig nem létezett megfelelő szinten. Szorosan együttműködök Timmermans alelnökkel, hogy csökkentsük a bürokráciát. Nemzeti bankokkal is szeretnénk konkrétan tárgyalni elég hosszú ez a lista, hogy két perc alatt elmondjam végig, de el fogom mondani ezeket az eredményeket. Olli Rén kap szót a néppárt részéről, az Alde részéről elnézést. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos jelölt úr. Nagyon fontos tevékenysége van, ami a versenyképességet illeti, alelnökként, az energiatermelés is az ene, a gazdaság alapja. Pillanatnyilag Európa nagyon nagymértékben függ a fosszilis energiától, és nagyon nagymértékben függünk Oroszországtól is. Az Európai Parlament néhány hete kihangsúlyozta, hogy nagyon szükséges, nagyon nagy szükség van az európai energia függetlenséget, illetve a arra is szükség van, hogy ne legyen rajtunk külső nyomás az energiaimport tekintetében. A gyakorlatban hogyan képzeli el ezt? Tehát az energiabiztonságot hangsúlyozzuk itt az Európai Parlamentben, az energiafüggetlenséget szorgalmazzuk. Mit szeretne a cél érdekében tenni, hogyan viszonyul a megújuló energiaforrásokhoz, és eh, szán a 300 milliárd euróból a zöld fenntartató gazdaságra is. Ez egy nagyon fontos szempont, nagyon fontos például a regin, regionális politika tekintetében is, főleg Kelet-Finnországban, honnan mind a ketten jövünk. Most finnül fogok válaszolni. Köszönöm. Elődömnek, Rén úrnak a kérdést. A kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan lehet javítani az energiabiztonságot Európában, másrészt hogyan lehet a tiszta energiát bővíteni, hatékonyabban előállítani, és ennek segítségével hogyan lehet a versenyképességet növelni. Az első konkrét eszköz az energiába történő befektetés. Tehát, hogy az energiavállalatokba fektessünk be többet. Tehát ez itt két szélsőség. Ott van Ibériában, az Ibériai félszigeten, Spanyolország, Portugália, és Franciaországon keresztül jön az energia. A másik kapcsolódási pont Finnországban pedig a balti országokon keresztül vezet máshova Európába. Tehát itt két szélsőséges földrajzi helyzetről érkezik hozzánk az energia. Ez az első kérdés. A másik szempont az új energiatermelési lehetőségek, hiszen nagyon nagy mértékben függünk. Nagyon fontos az, hogy például a gáz esetében oda-vissza tudjon áramolni a gáz a vezetékekben. A következő az az, hogy természetesen a kutatásba és a fejlesztésbe is többet kell befektetnünk. Én nagyon erősen szorgalmazom a fenntartható gazdaságot, és nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását. És itt az európai iparnak versenyképességi lehetőségei vannak. Most áttérek a belső piacra. Sajnos még valamennyire protekcionista a rendszer a tiszta energia előállításában. Egy egységes európai energiapolitikára van szükségünk az energiatermelés és a környezetvédelem érdekében is. Buzek úr fogja innentől kezdve irányítani a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm. És Sajnálattal kell tájékoztassam önöket arról, hogy 10 perces késésben vagyunk, ezért eh, a parlamenti képviselők részéről, arra kér, parlamenti képviselőket arra kérnék, hogy röviden fogalmazzanak, hiszen mind a 45 képviselő, aki jelentkezett, szeretne kérdést eh, feltenni. Nagyon fontos éppen ezért, hogy az időkeretet betartsuk. Paloma López következik. Köszönöm, elnök úr. Katainen úr, a közbefektetési célok az euróövezetben még homályosak, nem sikerült konkrétan megemlíteni, hogy a források honnan származnak majd míg a magánbefektetési célok nem veszik figyelembe azt, hogy a kereslet milyen gyenge, hogy a központi bank még mindig túlzottan aggódik az árak szintének fenntartása mellett. Három kérdésem volna. Ismeri-e a befektetési tervet és támogatja ezt, amelynek ugye az Európai Szakszervezeti Szövetség tervét, amelyet ez a szövetség dolgozott ki? és a tagállamok közti versenyképesség érdekében hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a beruházás a konvergenciát fogja előidézni, tekintettel a jelenlegi eltérésekre, és javít-e majd a bérek szintjén, és fellépe a méltányos adózás érdekében, vagy fenntartja a strukturális politikákat, amelyek olyan nagy kárt idéztek elő már eddig is Európában. Az elnök félbeszakítja a kérdezőt, Örülök a kérdésnek, ugyanakkor nem lenne szabad túl gyorsan olvasnunk sem. Tudom, hogy ez nehéz, de az elnök mondja, hogy a tolmácsolást ez megnehezíti. Most pedig eh, Katainen úr öné a szó. Köszönöm szépen, eh, López asszony. Az első kérdése az volt, hogy eh, támogatnám-e a beruházási csomagot, és a közférának a béli kapacitását, hogy több beruházást eszközöljön. Ez a kötelességem. Ugyanakkor szeretnék jó lehetőségeket teremteni a magánszféra számára is, hogy beruházhasson Európa jövőjébe. Nagyon jó értékekre léteznek Európában, de a lehetőségek nem mindig megfelelőek. A másik kérdése az volt, hogy hogyan kívánok a szociális dömpingel szemben fellépni. Szeretnék egyértelműen fogalmazni. A szociális piacgazdaság azt jelenti, hogy egységes szabályokat dolgozunk ki, amelyek mindenki számára érvényesek. A szociális dömpingnek nincs hely Európában. Ellentmond a szociális piacgazdaság elvének. Ez ugyanis csak egy eszköz, nem egy cél önmagában, de határozottan támogatom, amit Juncker elnök úr ezzel kapcsolatban mondott. Azt mondta például, hogy a munkavállalók kihelyezésével kapcsolatos irányelvet szigorúan kell alkalmazni, és Tyson biztos asszonya szorosan együtt fogok működni. Ő megjegyezte már azt, hogy hogyan kívánja megközelíteni ezt a kérdéskört, az új végrehajtási irányelvvel, és egyértelmű, hogy arra van szükségünk, hogy párbeszédet kezdeményezzünk ebben a kérdésben az összes érdekelt féllel. Elnök, köszönöm szépen. Monika Vana teszi fel a Regi Bizottság részéről a következő kérdést. Tisztelt biztos jelölt úr! Nagyon sokat beszélt a pénzügyi eszközökről, ugyanakkor keveset a strukturális alapokról. A beruházási politika azonban egyfelől területi kohéziós politika, regionális politika is. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hogy néz majd ki a 300 milliárdos csomag, ez mindenképpen hatással lesz a strukturális alapokra. Ezért azt szeretném tudni, hogy a strukturális politika számára elkülönített eszközök a városok és a térségek számára szólnak, például hogy a 2020-as célokat elérjék az éghajlatvédelemmel, a munkahelyek megteremtésével kapcsolatban, és ez egyfajta ellensúlyt kíván képezni a megszorítási politikákkal szemben. Biztosítja-e, hogy egyfajta beruházási biztonság jön majd létre, ha figyelembe vesszük a makrogazdasági feltételeket, ön is úgy gondolja-e, mint a regionális ügyekért illetékes biztos jelölt, hogy például a strukturális alapok felfüggeszthetőek, hogyha a deficite kapcsolatos céloknak egy adott ország nem tesz eleget. Ön szerint is támogatni kell az országokat a büntetés helyett. Biztos erről túrani a szó. Köszönöm szépen. Én is egy régióból származom, hazám keleti részéből, és foglalkoztam a regionális alapok kérdésével, úgyhogy jól ismert számomra ez a kérdés. Ami pedig a makrogazdasági feltételeket illeti a regionális alapokkal összefüggésben, el kell mondjam, hogy a múlt hibáit el kell kerülnünk. Az egyik olyan tanulság, amelyet a jelenlegi válságból levonhatunk, az az, hogy a közberuházások egy stabil makrogazdasági feltételrendszeren belül kell, hogy megvalósuljanak, hogy jól használhassuk fel a forrásokat. És éppen ezért biztosítanunk kell azt, hogy a makrogazdasági feltételek összhangban vannak a munkahelyteremtés szükségleteivel, amikor is ugye az adófizetők pénzét használjuk fel. A régiók kulcsfontosságú szerepet töltenek be a növekedés serkentése szempontjából, hiszen, hiszen a sikeres vállalkozások mindig elhelyezik valahova a tevékenységüket, és rá vannak utalva a telephelyük környezetére. Tehát az a pénz, amelyet felhasználnak például a térségben a munkavállalók képességeinek fejlesztésére, vagy az oktatásra, az alapkutatásra, a kutatásfejlesztésre. Ezek olyan pénzek, amelyeket jól kell felhasználni, és az egyetemeknek, a kutatóközpontoknak ott egy az adott térségben kell részt venniük ezen tevékenységekben. Éppen ezért mondtam el több alkalommal, hogy egy makrogazdasági bizalmat sikerült kiépítenünk, éppen ezért a régiókkal közös stratégiát kell kidolgoznunk. Next question. Köszönöm szépen. Tiziana Begin a következő kérdés feltevője. Köszönöm. Igen, tisztelt biztos jelölt úr. Amit az előbb említett, az más, mint amit kb. három éve mondott. És itt igazából a vállalkozások jelentik a fő problémát. Garantálnunk kell, hogy megváltoztatjuk a jelenlegi helyzetet. Így az Európai Unió a szerződések alapján működik. Azonban a költségvetési dolgokban pontosan értenünk kell, hogy az Európai Unió elsődleges célja az, hogy a jólétet elősegítse. Hogyan tudja garantálni a jólétet, és hogyan tudja összeegyeztetni ezt a megszorító intézkedésekkel? Gondoljuk a szolidaritásra. A szolidaritás is nagyon fontos, hiszen szolidárisnak kell lennünk a többiekkel kapcsolatban. Az elmúlt hónapok alapján eh, nem igazán értem, hogy hol van az elkötelezettsége abban a tekintetben, hogy szolidaritás legyen. Eljött a válaszadás ideje. Biztos jelölt úr, köszönöm. Köszönöm a kérdés, hogy ugyanaz a nem vagyok-e, mint aki voltam. Én a fenntartató értékeket képviselem, amelyekre szükség van, annak érdekében, hogy a jólét növekedjen és egyidejűleg eh, természetesen a munkahelyteremtéssel eh, is foglalkozom. Örülök, hogy eh, még egyszer elmondhatom, hogy hat pénzügyi segélycsomagot sikerült a finn parlamenten keresztül vinnem. Esetleg összekever kollégájával, olyan kollégával, aki ellenezte a segélycsomagokat de az első és a második csomagot bemutattam itt is. Nem volt könnyű. Elmondhatom, hogy nem volt könnyű. Néhány kollégám, aki itt keményen támadott, tudja ezt. Nem volt könnyű, de bizonyos értelemben könnyű is volt, hiszen bölcs dolog volt ezt megtenni, gazdasági szempontból és a szolidaritás szempontjából is. Ebben az értelemben elégedett vagyok, még akkor is, hogyha nem mindenki szerette ezeket a segélycsomagokat. De most visszatérve a jólétre. A jóléti társadalom minnyájunk célja. A piacgazdaság csak egy eszköz. A piacgazdaság önmagában nem érték. A politikusoknak kell értéket adni a piacgazdaságnak. Ahogy említettem, gyakrabban is, konkrét intézkedésekre kell koncentrálnunk, hogy hogyan győzhetjük meg a magánszektort, hogy többet fektessen be munkahelyteremtésbe. És természetesen szükség van a közpénzekre is, hogy új munkahelyek keletkezzenek. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Szirpa Pietikainen asszony. Köszönöm. Tudjuk, hogy a gazdasági és a ökológiai határok abszolútak. És igazából pillanatnyilag már másfél földet élünk fel. És eh, ez a költségvetésünk túl eladósodottságában is látható. A nagy kérdés az, hogyan lehet szociálisan befogadó, innovatív gazdaságot teremteni, és figyelembe kell vennünk a klímaváltozást is szerettem volna a stratégiájáról konkrétabban is hallani, hogy hogyan próbálja a környezetvédelmi szempontokat belevonni a pénzügyi elképzeléseibe. Köszönöm szépen. Pietikainen asszony. Ez egy lebilincselő terület. Hiszen mindenek előtt van állami támogatás, amely rossz, nem fenntartható viselkedés mintákat támogat. A nemzeti szinten már találkoztam ilyen egészségtelen elképzelésekkel. Tehát hogyan lehetne szorgalmazni az úgymond egészséges befektetéseket, tehát hogy ne legyen annyi káros kibocsátás. Európai szinten is nagyon pontosan meg kell néznünk, hogy hogyan élünk bizonyos nem fenntartható iparágakra vonatkozó támogatással. De a hatékonyság az európai szemeszterben is visszatükröződik. Itt létrehozunk olyan eszközöket, hogy felbecsüljük a források befektetésének hatását. Lehetséges volt új, innovatív pénzügyi eszközöket is létrehozni, amelyekkel támogatni lehet a zöld gazdaságot, a fenntartható gazdaságot. Tudom, hogy a pénzügyi és környezetvédelmi főigazgatóság létrehozott egy eszközt, illetve vannak elképzeléseik, hogy hogyan lehetne összevonni a zöld gazdaságot és a új pénzügyi befektetéseket. Nem vagyok szakértője a területnek, de beledolgozom magam. Uh, Köszönöm szépen, Jutta Steinbrück kapszul. Katajnen úr. A struktúrás reformok ellenére vagy Emellett a növekedés Európa, Európában és az eurozónában csekély szinten maradt. Ön prominens szószólója a megszorítási politikának, a munkanélküliség elfogadatlan szintet ütött meg Európában. 2013-ban több mint 26 millió európai volt munkanélküli. Ők nem mondhatják azt, hogy fájtlet a múltra, hanem igenis jó jövőre van szükségük. Milyen konkrét lépéseket tervez, kérem, legyen konkrét tehát a válaszában, tehát milyen konkrét lépéseket tervez annak érdekében, hogy az Európa 2020-as stratégia foglalkoztatási céljait elérje, illetve az ifjúsági garancia eddig még nem valósult céljait biztosítsa, és a munka minőségét javítsa Európában. Válasz? Steinbrück asszony, köszönöm szépen a kérdését. Több kérdést is felvetett a fiskális politikával kapcsolatban, illetve az ifjúsági garanciára vonatkozóan, illetve a magas minőségű munkahelyek megteremtése kapcsán. Jövőbeni kollégám, legalábbis remélem, Pierre azt mondta a múlt héten, hogy csökkentenünk kell az államadóságot, annak érdekében, hogy legyen növekedés, és ahhoz, hogy megvalósuljon a növekedés, szükség van egy egyértelmű fiskális politikára. Én egyetértek veled. Minden egyes euró, amelyet az államadóság megszüntetésére szánnunk, az egy euróval kevesebb, amelyet az egészségügyi rendszerekbe, oktatási rendszerekbe tudnánk beruházni. Tehát ebben egyetértünk. Azt gondolom, hogy most összpontosítottabban kell megvizsgálnunk a problémákat, mint például a fiatalok munkanélkülisége, mint korábban említettem, az ifjúsági garancia szívügyem, az én kormányom hozta ezt létre, és ezt a európai szinten is átvették. Nekem tetszik az elgondolás, hiszen ez egy célzott intézkedés, annak érdekében, hogy kiderítsük, mire van szüksége az embereknek, és köszönetem, köszönetet szeretnék mondani a korábbi kormánybeli kollégáimnak, akik részt vettek ebben a programban. Azt gondolom, hogy ez egy célzott intézkedés. Nem eh, ugyanarra a gyógyszerre van szüksége minden egyes embernek, attól függ, hogy a fiataloknak mire van szükségük, például a gyakornoki helyek erősítése, a szakképzések lehetnének egy ilyen eszköz. Marian Tysonnál szorosan együtt szeretnék működni, és fontosnak tartom azt, hogy a tagország teljes mértékben kihasználják ezt az eszközt. Magas szintű munkahelyekre van szükségünk, nem bármilyen munkahelyekre, hiszen így tudunk hozzáadott értéket teremteni. Elnök, köszönöm. Notis Marias kollega. Itt ülök, Katájnen úr. Katájnen úr, ön miniszterelnök volt, és különböző konferenciákon hozzájárult ahhoz az Európai Unióban, hogy katasztrofális megszorításokat alkalmazta Görögországgal szemben 2000 2010 májusában, és még most is igaz ez, hogy, hogy Görögország az IMF-től és más szervezetektől 230 eh, millió eurót kapott, másfél millió munkanélküli van még mindig Görögországban. Hova ment akkor ez a sok pénz? A Görög Parlament Költségvetési Bizottsága értelmeiben két, két és fél millió görög ére szegénységi küszöb alatt. Nagyon sokak esetében felmerül az a veszély, hogy ebbe a csoport fognak belecsúszni. Ön ismeri ezeket az adatokat? Átvállalja, vállalja a felelősséget a említett politika megbukásáért? ami pedig az emberi jogi e, sértéseket illete, az óriási gazdasági katasztrófáért nem próbálja meg a, a trojka esetleg kompenzálni Görögországot? Nem erről van-e szó? Thank you very much. Köszönöm a kérdést. Nem arról van szó, hogy nekem tetszik az ön kérdése, vagy nem tetszik. Én értem, hogy mit akart kérdezni. A görögök a legsúlyosabb gazdasági válságot élték meg nagyon hosszú idő óta. Ez igaz Európára és a világ többi részére. Nekem vannak barátaim, akik elveszítették munkahelyüket, a legrosszabbat is megélték, és ők is ugyanezt a kérdést tették föl, mint ön, hogy a pénz hova ment. Mások pedig azt kérdezik, hogy azzal segítettük Görögországot, hogy hiteleztünk bilaterális módon. Megkérdezik az emberek azt, hogy hova ment a pénz. Ez a kérdés többször elhangzik. Remélem, hogy a pozitív jelek amelyek nem feltétlenül érintik az átlagos polgárt, de ezek akkor is pozitív jelzések, mi szerint első alkalommal sikerül Görögországnak többletet teremtenie, illetve az export is lassan működőképessé válik, van gazdasági növekedés, és a remény, hogy ez folytatódhat, megvan. Görögországot támogatni szeretnénk egy fényesebb jövő érdekében, éppen ezért a beruházási csomag megint csak előkerül itt, és nagyon fontos. Az összes eszközt, mind magán, mind állami eszközt használnunk kell, annak érdekében, hogy bátorítsuk a beruházókat, mégpedig Görögországban is. Azt gondolom, hogy az a bizalom, ami lassan visszatér Görögországban is, ezt a folyamatot csak segíti, hiszen egyébként a magánszektor biztosan nem ruházna be. Biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő években a helyzet tovább fog javulni, de értem az ön kérdését, és Görögországban a hétköznapi polgár számára nagyon súlyos a helyzet. Elnök, köszönöm szépen, Kája Kalaszasszony. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt bizottsági alelnök jelölt úr. Beszélt a befektetésekről, beszélt a versenyképességről, és ezek a legfontosabb prioritásai. Azonban két szó hiányzik. Az intelligens befektetések és a fenntartható növekedés. Mit óhajt tenni ebben a tekintetben, mit óhajt az intelligens befektetésekért tenni, és milyen intézkedésekkel szeretné a fenntartható növekedést előmozdítani. Köszönöm tehát, tehát finül fogok válaszolni, az észt kolléganőmnek. Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a forrásokat inkább az intelligens növekedésbe fektessük be. Értem a kérdést, és meg is állapíthatom, hogy Carlos Moidas felelős ezért. Tehát igazából nem teljesen az én felelősségi területem. Ő felügyeli például a kutatásokra szánt pénzek felhasználását. Van egy központi felelősségünk, és nagyon, nagyon érdekes az, hogy hogyan koordináljuk egymás között a különféle feladatokat a Juncker Bizottságban. Az Európai Kutatási pénzek viszonyulnak természetesen a globális kutatásra szánt pénzekhez. Tehát például itt 80 milliárd euró van a strukturális alapokban, és felmerül a kérdés, hogy hogyan szolgálják ezek a források az intelligens növekedést. Az intelligens növekedés beletartozik például az intelligens közlekedés, intelligens szállítás és ezzel is nagyon sok természeti kincset meg lehet takarítani. A megújuló energiaforrások is ide tartoznak, az újra hasznosítható anyagok, az üzemanyagok, az élelmiszer. Tehát például az élelmiszerre nem alkalmas termékek, amelyből esetleg bio üzemanyagot lehet előállítani. Tehát nagyon sok ilyen téma van, amely foglalkoztatja az európai ipart és ezeket még erősíteni kell. Tehát a kutatásokra szánt összegeket erősebben kell ezen a téren befektetni. Remélem, hogy a többi biztosan folytatott együttműködésem, tehát például Carlos Majdasszal és Kristalina Jerkievgával folytatott együttműködésem is ebbe az irányba mutat majd. Tehát ez a koronánk igazi égköve, a kutatásokra szánt Köszönöm szépen, Heinz Becker következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. Mit, hogyan kíván konkrétan hozzájárulni ahhoz, hogy a szociális vállalati kezdeményezést hatékonyan megvalósítsuk? Az európai szociális gazdaság továbbra is eh, egy növekvő ágazat, az európai gazdaság 10%-át teszi ki, és a növekedési potenciálja bizonyítottan lehetővé teszi azt is, hogy főleg a fiatalok számára új munkahelyeket teremtsünk. Hogyan kívánja a feltételeket a finanszírozás biztosítása érdekében erősíteni? És azt amit már három biztos eddig hatáskörébe, ami már három biztos hatáskörébe tartozik, azt hogyan kívánja hatékonyan koordinálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kérdése kitűnő kérdés volt, már csak azért is, mert pontosan megindokolja azt, hogy ezt a koordináló szerepet az alelnökök számára Juncker elnök úr miért hozta létre hiszen említette, hogy különböző biztosok hatáskörébe tartozik ez a kérdéskör. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt a hagyományos mentalitást, ami eddig érvényesült, jobban kell koordinálnunk azt, hogy ki mit tesz, annak érdekében, hogy elérjük a végső célunkat. Az Európai Szociális Vállalkozási Kezdeményezés rendkívül érdekes és biztató is. és ennek különböző területei vannak, de van egy olyan terület, amely számomra különösen fontos, és ez felkeltette az érdeklődésemet, ez a multinacionális vállalatokra vonatkozóan az országonkénti jelentéstétel. Úgy gondolom, hogy ez a túlszabályozás elkerülésének egy nagyon innovatív módja, így standardokat tudunk megszabni annak érdekében, hogy a különböző országok hogyan tudnak jelenteni arról, hogy mit tettek az országban, milyen lépéseket terveztek, és a vállalatok számára egyfajta számadást tesz lehetővé. Véleményem szerint ez a felelős szociális piacgazdaság megjelenítése, és ugyanígy tudjuk a bizalmat is növelni, hiszen látható, hogy a vállalatok megfizetik az adót abban az országban, ahol a nyereségre szert tesznek. De ez egy nagyon szerteágazó kérdés, köréppen ezért szoros koordinációt tesz szükségesé kollégáim részéről. Köszönöm szépen, alelnök úr. Mia Petra Kumpula Natri következik. Uh, I will ask two questions in Finland. Két. Két kérdést tennék fel a szociális indikátorok tekintetében és az FTT tekintetében finnül a, én is büszke vagyok arra, hogy Finnországban megszületett a fiatalok garanciájára, és hogy tranzakciós adót is bevezettek-e. Ezek olyan dolgok, olyan minták, amelyek Európának is megfelelnek. Az új befektetési csomag nem lesz könnyű dolog. Tehát harmadik alkalommal is rákérdeznék itt például a pénzpiacok megadóztatásáról a szociális indikátorokat is alkalmazni szeretné-e, vagy nem? Hiszen azt hallottuk, hogy az európai mm, befektetési mérlegeket általában nem úgy vizsgálják meg, hogy megvizsgálják a szociális indikátorokat is. Finnországban, amikor a költségvetést tárgyalják meg, akkor Finnországban természetesen megvizsgálják, hogy kihatnak-e a munkerőpiacra, illetve kihatnak-e a szociális körülményekre. Európában is óhajtják ezt így folytatni? Köszönöm. Először is a pénzügyi tranzakciós adót. Igen, a bizottságnak van ilyen eh, elképzelése, és eh, ebben a tekintetben még eh, szükséges erősíteni az együttműködést. A bizottság szempont ebben a tekintetben az, hogy ha tagállamokkal sikerül-e megállapodni egy újfajta adónemben. Tehát van, aki ellenzi, van, aki támogatja. A tagállamok döntésén múlik ez a dolog. A bizottság természetesen itt alkalmazkodik a tagállamok akaratához. Finnországban például tudjuk, hogy Finnország mellette lenne, Svédország nem. Éppen ezért harcolnunk kell, hiszen a svédek nem támogatják az elképzelést. De Például itt a bankok biztonsági befizetése az ugyanúgy fontos Svédországra és Finnországra tekintve is. Tehát megvannak a különbségek, azonban a különbségek abból erednek, hogy számos bank átment Svédországba, Finnországból, hogy a veszteségeiket ott kedvezőben könyveljék el. A bank dolgozói emiatt elvesztették a munkahelyüket is. Tehát a lényeg az, hogy mindenki, aki hibát követ el, valamennyit pótoljon ebből. Itt a szociális indikátorok a, az európai szemeszterben is benne vannak. Azonban nagy gonddal kell odafigyelni, hogy a makro gazdasági mutatók az MIP megfelelő eszköze. Hiszen itt olyan indikátorokat vennénk be, amelyek a jövő válságait céloznak meg, tehát 10-15 év múlva esetleg bekebetkező válságokat. Tehát meg kell néznünk, hogy manapság van-e már olyan, amelyel foglalkozhatunk. Tehát pillanatilag ezek az előrejelzések a távolabbi jövőre vonatkoznak. Természetesen az indikátorokat a, a szükség szerint módosítják. Henna Virkonen, igen tisztelt alelnök jelölt úr, a növekedéssel, a versenyképességgel, a befektetésekkel és a munkahelyekkel foglalkozik majd, tudjuk. Finnországban olyan politikusként ismerik, aki mindig támogatta a befektetéseket, mindig támogatta a befektetéseket az oktatásba, a tudományba, a zöld gazdaság tekintetében pénzügyminiszterként Finnországban meg eh, oldott egy olyan problémát, hogy zöld módon adóztatták meg az autókat, tehát az embereknek jó néven vették azt, hogyha zöld autókat használták. Tehát most európai szinten van. A többi biztossal együtt koordinálva a versenyképességet, a foglalkoztatást fogja előmozdítani. Igazából mit kell Európának tennie, hogy ténylegesen növekedésbe forduljon? Köszönöm. a leglényegesebb dolog, hogy igazából egységesként kell támogatnunk azt a célkitűzést, hogy biztonság legyen, garancia legyen a növekedésre. Európának igazából olyan kontinensnek kell lennie, ahol bizalomban, amiben bíznak. Ez nagyon fontos. A másik pedig eh, ismét a közpénzek felhasználása, tehát az adófizetők pénzének a felhasználása, és pedig eh, új befektetési területek beindítására. Ott szeretnénk ezeket eh, felhasználni, ahol, ahová nem megy el eredendően a magántőke. De nagyon nagyon fontosnak tartom a kutatás és fejlesztésbe történő befektetés. Nagyon fontos az egyetemekbe történő befektetés igazából a kutatás megtérülése mindig később jön, de igazából Európa nem újulhat meg kutatás és fejlesztés nélkül. A harmadik válaszom az energia és a közlekedési szektor. Az energia biztonság nagyon lényeges Európában. Ez nagyon fontos a nemzetállamoknak, nagyon fontos az európaiaknak, nagyon fontos a háztartásoknak és a vállalatoknak is. Igazából ezek még nem léteznek a belső piacon. Európában például nincsen belső digitális piac. Az azok a vállalatok, amelyek itt digitális téren befektetnek, elmennek Amerikába. És igazából itt az európai digitális vállalatok nem működhetnek olyan környezetben, mint például az Egyesült Államokban, ahol kedvezőbb nekik a helyzet. És ezek a vállalatok igenis hozzájárulhatnak a gazdaság növekedéséhez. Minden eszközt fel kell használnunk, meg kell változtatnunk a jogalkotást úgy, hogy jobb legyen a belső piac, az energia és a digitális vállalatok számára. Köszönöm. Szergej Stanisev. Thank you, honorable. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Katainen úr. Nyilván tudja, hogy Juncker biztos úr elkötelezte magát a 300 milliárdos beruházási csomag mellett a munkahelyek teremtése és a növekedés érdekében. Nyilván nem lepi meg, hogy ilyen sok kérdés pontosan erre vonatkozott. Hogyan tudja valóban meggyőzni a képviselőket arról, hogy ez nem egyfajta ö, titkos terv, ami csak papíron létezik, hanem tényleg friss források jönnek majd a közszféra és a magánszféra részéről is különböző eszközök formájában, hiszen fennáll annak a gyanúja, hogy pusztán a létező források újraelosztásáról lesz csak szó. Másodszorban pedig, hogyan tervezi ennek a tervnek a végrehajtását kivitelezni. És végül melyek a konkrét eszközök, és mely konkrét ágazatokban kívánják az újraiparosítást előmozdítani, hiszen ez az unió számára a jövő szempontjából kulcsfontosságú. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt kérdezte, hogy mi a menetrend, hogyan tudunk valós beruházásokat eszközölni, nem pusztán csak papíron beszélni erről. És mit tudunk tenni konkrétan az újraiparosítás érdekében. Először is, ami a menetrendet vagy az időzítést illeti, azt, hogy a különböző intézkedések eredménye. Mikor látszik majd ez? Attól függ, ugye ott van az, a digitális belső piac. Mindenki tudja, hogyha a széles sávú internetes összeköttetésre vonatkozóan vannak beruházások, akkor ez hamar működőképes lesz, és munkahelyeket teremthetünk. De a végeredmény nem az, hogy széles sávot vagy elektronikus összekötetést tervezzünk, hanem az, hogy jobb lehetőségeket teremtsünk a KKV-k számára. Tehát ennek az időkerete némileg másképpen néz ki, ez a jövőbe mutat. Vannak pénzügyi eszközeink, mint az EIB növekedő hitelező kapacitása, illetve felhasználhatjuk az európai költségvetés forrásait is jobban. Többen mondták, hogy amikor arról beszélünk, hogy hatékonyabban kell felhasználnunk a költségvetést, akkor a létező pénzeket használjuk csak újra, de nem erről van szó, mert ha nem teszünk semmit, akkor tudjuk, hogy annak mi lesz az eredménye. Azonban, ha változtatunk a prioritásokon, akkor többet hozhatunk ki ebből. Tehát lesznek friss közpénzek, és többször említettem már azt is, hogy a tagállamokat biztatnunk kell, hogy prioritásként kezeljék a beruházásokat. Nem pusztán azért, mert ennek ösztönző hatása van, hanem azért, mert a saját nemzetgazdaság szempontjából is ez hasznos lehet. Köszönöm szépen a legtöbb kérdést az Econitra és az Emplő kollégák tették fel, most pedig a közlekedési bizottság részéről, ha meg Markus Pipert. Katainen. Katainen úr. Néha a házban ez a benyomása az embernek, hogy a több európai pénz mindent megold. A strukturális politikában, a mezőgazdasági területen és minden más területen. Azt gondolom, hogy más véleményt is lehet képviselni. Hát egészen addig, amíg nem megfelelően eh, hívják le ezeket a pénzeket, nem megfelelően használják fel, sőt visszaélnek vele, az ember nincs meggyőződve erről az állításról, hogy az európai pénzek mindent megoldhatnának. Amit ön mondott, azok a potenciálok, amikkel eh, rendelkezünk, fontos, hogy ezeket okosan összekössük őket a közlekedési infrastruktúrában is, mit tud tenni a növekedés keretfeltételeinek javítása érdekében a KKV-k számára? Tehát az ön koordináló szerepében alelnökként mit tervezte megtenni a KKV-k számára? Köszönöm szépen. Az első kérdése arra utalt, hogy hogyan tudjuk elkerülni a közforrások nem megfelelő felhasználását. A beruházásoknál azt gondolom, hogy költséghatékonyság jellemzésre van szükség, mielőtt egy nagy projektet elindítanánk. Azt gondolom, a múltból megtanultuk azt, hogy a pénzt különbözőképpen lehet felhasználni, hatékonyan is fel lehet használni, de kevésbé hatékonyan is. A kívás egyik része abban áll, hogy a KKV-kat hogyan tudjuk lehetőségekhez juttatni a közprojekteknél. És egy jó eszköz a közbeszerzések lehetnének, a közbeszerzési rendszerek, mégpedig átláthatóbb közbeszerzési rendszerek. Én ezt kulcsfontosságúnak tartom, hiszen ez nagyon jó eszköz lehet az átláthatóság javításánál és a korrupció csökkentésénél. Nagyon sok innovatív növekedés orient, orientált KKV létezik Európában, akik részt tudnának venni, és hajlandóak lennének részt venni ezekben az eljárásokban, amennyiben tudják azt, hogy fair és tisztességes a verseny. Erről a kérdésről már beszéltünk az egységes belső piaci biztossal is, erre témára összpontosítani szeretnénk. Miért ne adnánk új lehetőségeket a KKV-k számára? Elnök, köszönöm szépen. Éva Kylie. Besides your wishful thinking, could you provide us with specific... Nagyon sok óhajt nyilatkozott, most konkrétumokra szeretnék rákérdezni. Itt 27%-os a munkanélküliség Görögországban, nincsen növekedés, nincsen befektetés. Görögországban csökkentették a béreket, nem lett tőle erősebb a versenyképesség. Még többet kellene csökkenteni? Igazából nem tud mást elképzelni, csak megszorításokat, hogy nőjön a gazdaság. Még Juncker is kritizálta a trojkát és a receptjeit elképzelhetőnek tartja, hogy a társadalombiztosításban ne legyen több megszorítás? Hiszen eh, káros volt. Azt mondta, hogy eh, csapatmunkát vár el, a kollégáitól is eh, képviselni fogja azt az álláspontot, hogy egy lesz közülük, és nem próbál atyáskodni a többiek felett a megszorító intézkedéseivel? Köszönöm. Köszönöm. Több kérdés is megfogalmazódott. Egyet ragadok ki. Tehát, hogy Moszkovicsi döntésével szembeszállok-e, hogyha meg akarja változtatni a fiskális politikát. A második kérdés pedig az volt, hogy szerintem csak a megszorításból származhat növekedés. Sose mondtam ezt hiszen a, a hitem ellenében van. Nem tudom, hogy miért idézték azt, amit nem mondtam. Én biztos vagyok benne, hogy soha nem mondtam olyat, hogy a megszorítás az egyetlen út a növekedéshez. A közfinanszírozásnak, a közpénzeknek egészséges állapotban kell lenniük, hogyha egészséges társadalmat akarunk. Juncker azt mondta, hogy a jóléti társadalmat nem építhetjük növekedő adósságokra. Teljes mértékben egyetértek Pierre-rel is, hogy eh, minden eh, adósság törlesztésre költött euró az emberektől veszünk el. Tehát a jobb jövőt jobb fiskális egyensúlyra lehet elérni. De több konkrét befektetésre is szükség van köz és magánbefektetésre is, hogy új munkahelyek szülessenek. A Pierre-rel történő együttműködésem olyan területekre koncentrálódik majd, amelyek fedik egymást. Tehát én nem a fiskális politikát fogom felügyelni, nem az én dolgom. Vallis alelnök fog a gazdasági kormányzásban szorosan együttműködni Pierrel. Én a munkahelyek teremtésére fogok koncentrálni, és itt fogok együttműködni Pierrel. És ez szerintem elég jövőbe tekintő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr. Az ön tapasztalata miniszterelnökként Nagyon, nagyon sokat tett eh, a fiatal munkanélkülisége ellen, tehát ez legitimé teszi önt abban, hogy meggyőzze a tagországokat, hogy ők is felvegyék a harcot a munkanélküliség ellen. Megszavaztunk bizonyos politikákat, ott vannak az eszközök, megvannak ezek. Ön biztosként hogyan tudná megoldani ezt a problémát? mégpedig úgy, hogy nagyon fontos az új készségek tosítani az új munkahelyek érdekében, viszont másrészt nagyon fontos a diplomás munkanélküliek problémáját is megoldani, hiszen ez érinti leginkább a fiatalokat. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ami az ifjúsági alapot illeti, Én utána jártam annak, hogy mi történt Ausztriában, hiszen a gyakornoki modell Ausztriában nagyon jól, nagyon jól működik. És hogyha én most filmpolitikában dolgoznék, akkor ezt a gyakornoki modellt átvenném Ausztriából. De ez természetesen érvényesíthető Európa más területein is, ez csak egyetlen példa. Egy további példát mondanék. Nem beszéltünk eddig még a nők szerepéről a munkaerőpiacon. Ez egy olyan kérdés, amelyel nem foglalkoztunk eléggé. Fontos a nőket arra összpontos, ösztönözni, hogy vegyenek jobban részt a munkaerőpiacon. Ez esélyegyenlőségi kérdés is, de gazdasági növekedésbeli kérdés is. Nagyon fontos több figyelmet szánni a fogyatékkal élők jogával, munkához való jogával hiszen a munkának más értéke is van, mint pusztán a pénz keresés. Hiszen ezzel lehet kreatív az ember, tud magáról gondoskodni, boldogát tenni a saját életét, tehát más értékek is megjelennek, és a fogyatékkal élőknek is ugyanilyen joguk van. Amikor pénzügyminiszter voltam, akkor elindítottunk egy programot 18 millió euró összegben, és ezzel próbáltuk meg a foglalkoztatókat a, arra bátorítani, hogy nagyobb arányban vegyenek fel fogyatékkal élőket. Ez jól működött, és akik részt vettek a programban, elégedettek voltak. Tehát vannak igenis területek, ahol tanulhatunk egymástól, megpróbáljuk a munkát jobban koordinálni, és azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos a bizottság számára is, a legjobb gyakorlatok átvételem. Regional Committee, Madame Constance. Köszönöm szépen az eredeti bizottságtól. Most egy újabb kérdés. Konstanci Krél, köszönöm elnök úr. Katainen úr, ön a jövőben is illetékes lesz az európai kohéziós politika, valamint az európai kutatási politika koordinálásáért. Mely konkrét intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb szinergia hatást érje el a két politikai szakterület között, és mit szeretne tenni annak érdekében, hogy a régiókat is támogassa, hogy a saját specializációjukat kidolgozzák és alkalmazzák. És szeretnék visszatérni a 300 milliárdos csomagra. Tervezi-e, hogy a regionális politika számára elkülönített összegeket, amelyeket éppen most bocsátottunk a rendelkezésükre, ezeket másképpen használják fel, és bevetik majd a 300 milliárdos csomag részeként. Köszönöm. Köszönöm szépen. Noha az új bizottság még nem állt fel, beszéltünk Kristalinával, a kutatás finanszírozásáról az európai költségvetés terhére. Ugye a Horizon 2020-as program nagy összegeket, ha nem tévedek, 80 milliárdot különít el a kutatás részére. Ugyanakkor van még 15 különböző költségvetési sor is, amelyek a KKV-kben a kutatást hivatottak támogatni. Egyidejűleg a strukturális alapok eszközét is felhasználjuk a kutatás finanszírozására. Kristalina sokkal jobban kiismeri magát ebben a kérdésben, mint én, de hiszek annak, amit mondott, nevezetesen, hogy körültekintően kell az illetékes biztossal, a strukturális alapokért illetékes biztossal, Krisztalinával és velem együtt beszélni arról, hogy a különböző költségvetési sorokat hogyan tudjuk ötvözni, illetve amennyiben ez szükséges, hogyan tudunk így jobb finanszírozást biztosítani. Talán be kellene vonni ebbe az Európai Beruházási Bankot, vagy egyéb finanszírozási eszközt is. Könnyedén jobb eredményeket érhetünk el, amennyiben a különböző finanszírozási forrásokat, a strukturális alapokat és a Horizon 2020-as program eszközeit, valamint a magánszférából származó forrásokat összekapcsoljuk. Ez egy olyan kérdés, amely valóban szoros koordinációt tesz szükségessé. Köszönöm szépen, Werner Langen. Köszönöm szépen, Katainen úr. Eliza Ferreira témához szeretnék csatlakozni. Először is az adatok alapján mérhetjük Finnországot. Finnország egy modern ország, amely jól teljesít, alacsony az adóság szintje, az ipar jó teljesít, a nők jogai is érvényesülnek, férfiak is nők bérei azonosak, tehát igazából a baloldal ideális országa kellene, hogy legyen. Ennek ellenére mégis azt várják el öntől, hogy úgy, hogy gyógyírt kínáljon a különböző problémákra. És mivel az államadóság egy olyan szintet ért el, amennyire ugye láthatjuk a piacok példáján, hogy hatékonyabban kell az eszközöket bevennünk, és strukturális reformokra van szükségünk. Kérdés, hogy ez lehetséges lesz-e, be tudunk-e vonni magántőkéket, hogy mozgósítsuk a növekedést, ahelyett, hogy a különböző hedgefondok Luxemburgban vagy Szingapurban nyeljék el ezeket a forrásokat. Mit gondol erről? Köszönöm szépen, Langen úr. Azt mondta, hogy a legfontosabb az, hogy több pénzt tudjunk a valós beruházásokra szállni, és ezek ne tűnjenek el a különböző bankszámlákon. Itt nem csak a likviditásról szól ez a vita, hiszen az elsődleges problémánk nem az, hogy nincs elegendő pénz, hanem nincs kellő magánszféra és közszféra részéről származó befektetés nem arról van szó, hogy hiányos lenne a kereslet és a kínálat. Miniszterelnök voltam egy olyan kormányban, amelyben a baloldal, a liberálisok, a néppárt pártja is képviseltették magukat. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy tisztában vagyok azzal, amit jelent az együttműködés. Egy tény például, ha valaki a vállalatokat, amelyekkel együtt kellene működnie, provokálni kezdi, az alig ha segíti elő az együttműködést. Megtettük ezt az első évben, de aztán felhagytunk ezzel, mert mindig hosszú időt vett igénybe a megoldás megtalálása. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy közös nevezőre jussunk, hogy Werner Langen vagy Fejrére asszony és jó magam megtaláljuk azokat a dolgokat, amelyek összekötnek bennünket. Nyilván vannak olyan dolgok, amelyekben másképp vélekedünk, de biztos vagyok abban, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben azonosan vélekedünk, és ezekre kellene összpontosítanunk. Ha sok időnk van, akkor akár vitázhatunk is később, de először koncentráljunk azon kérdésekre, amelyek alapján valami újat tudunk teremteni. Köszönöm szépen a Tran bizottság részéről, Jens Nilsson. Köszönöm szépen. Itt ülök egészen hátul. Visszatérek egy olyan kérdésre, amelyet már feltettek előttem, és Juncker és Sefcsovics is eh, foglalkozott vele, ez a szociális dömping. A kérdésem pedig a közlekedéssel függ össze. Igazából Skandináviában eh, nagyon fontos volt az a kérdés, hogy eh, hogyan eh, bánunk a szociális eh, dömpinggel és a tisztességtelen konkurenciával. Egy hasonló kérdést eh, szeretnék feltenni, mint már korábban is feltettem, és hogyan fogja koordinálni a közlekedés politikát, és a bizottság nem is akarja ezt a kérdést hallani, hogy szociális dömping, dömping, dömping van a szállításban, közlekedésben. Tehát mit tehet annak érdekében, hogy kevesebb legyen a szociális dömping a közlekedés és a szállítás területén. Köszönöm. Ez egy nagyon fontos kérdés. Sokkal több tapasztalata van ezen a téren, mint nekem. De az alapelv az kell, hogy legyen, hogyha egész Európát érintő befektetések lesznek a közlekedés területén, akkor is hozzáadott értéket szeretnénk adni. Össze szeretnénk kötni az embereket és a piacokat jobban, mint korábban. Az európai források egyik legfontosabb elosztási kritéria az, hogy megfelelnek-e a szociális piacgazdaság elveinek a adott vállalat által képviselt értékek. Hogyha a szociális dömping ott szerepel, akkor oda európai pénz ne menjen. Örülök, hogy fejleszthetjük az eszközeinket úgy, hogy jobban felismerjük, hogy hol van egészségtelen környezet a befektetéseknél. Tehát, hogyha szociális dömpinget észlelünk, vagy egyéb ilyen egészségtelen dolgokat, fekete, szürke gazdaság jelenlétét, akkor igyekszünk a európai forrásokat onnan kivonni. Köszönöm szépen. És az utolsó kérdés, Burkhardt Balc kolléga. Na, ja. Köszönöm, elnök úr, Katájnen úr. Nagyon örülök annak, hogy újból találkozhatunk önnel meghallgatáson. Három rövid kérdésem van. Az első az európai szemeszterhez kapcsolódik, különösen ami az ország specifikus ajánlásokat illeti. Alelnökként ön lesz felelős a versenyképességért. Hogyan tervezi garantálni azt, hogy a versenyképesség erősítése az ország specifikus ajánlásokban fontos szerepet kapjon? Második kérdésem, üdvözöljük világos kijelentését, mi szerint a versenyképesség és a munkahelyteremtés érdekében több beruházásra van szükség, de minden beruházás kockázatokkal jár, a kockázatokat hogyan tervezik kezelni, végül pedig ön többször eltökélte magát amellett, hogy szorosan együtt szeretne működni az Európai Parlamenttel. A beruházási csomagnál hogyan garantálja az Európai Parlament együttdöntési jogát, illetve a konkrét projekteknél ez hogyan alakulhatna. Köszönöm. Első kérdése az ország specifikus ajánlásokra vonatkozott. A parlament elemezte azt, hogy 18%-át a CRSZ-áknak sikerült megvalósítani. Voltak pessimistább, optimistább számadatok. ezek nem mindig olyan jól, ugyan, olyan módon valósultak meg. Én számítok az önök támogatására. Mindent megteszek. Annak érdekében, hogy erősítsem az ország specifikus ajánlásokat, hiszen ez egy nagyon rugalmas eszköz olyan területeken, ahol nem tudjuk a jogalkotási kompetenciát használni. A CSR-ek integrált részévé váltak az európai szemeszternek. Tehát ezek fontossága gyors tempóban növekszik. Hogyan csökkentsük a nagyberuházások kockázatait? Hogyha magánszféráról van szó, akkor uh, itt természetesen vannak kockázatok, de ezt korrekt módon kell megosztani. Nem arról van szó, hogy csak a közszférát terheljék a kockázatot, kockázatok, Hogyha például van egy közös projekt, akkor a kockázatokat is meg kell osztani. A kockázatok szintjét csökkenteni kell, különösen az infrastruktúrás beruházásoknál, a magán rész nem mindig hajlandó túl nagy kockázatot vállalni, amire szükség volna a projekt megvalósításához. Tehát éppen ezért kell a közforrásokat is használni, de mint említettem, nagyon fontos itt is az egyensúly. Utolsó pont. Az elnök megszakítja Katajnen urat. Köszönjük szépen, kedves kollégák! Köszönöm szépen az ITRE, a REGI, az ECON, az Employment, illetve a TRAN kollégák kérdéseit. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr a válaszait. Most pedig eh, az alelnök jelölt úrtól várjuk záró beszédét. Parancsoljon! Kedves kollégák, köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt az eszmecserét. Első alkalommal van esélyem arra, hogy gondolkozzak, illetve mutassam az elképzeléseket a munkahelyteremtő beruházási csomag kapcsán. Amennyiben megerősítenek, folytatni szeretném a vitát a prioritásokról szóló vitát önökkel, a szakbizottságokkal, hiszen fontos rögzíteni azt, hogy mik legyenek a prioritások a beruházásoknál, illetve azt is fontos lenne megvizsgálni, hogy a jelenlegi költségvetést hogyan tudjuk jobban felhasználni, mik azok a pénzügyi eszközök, amelyek már rendelkezésre állnak. Amennyiben megerősítenek, szükségem van a segítségükre, abban is, hogy a jogalkotási kezdeményezéseket előmozdítsuk, különösen a belső piaci ügyeket. Nagyon sok kérdést megvétóztak a tagországok, de úgy érzem, hogy most elérkezett az ideje az ambiciózusabb erőfeszítéseknek, a jobb egységes belső piac megerősítésének. Más szavakkal fogalmazva eljött az ideje annak, hogy esélyeket adjunk a KKV-knak a szolgáltatások nyújtásában is például. Tehát ahogy említettem néhány perccel ezelőtt, én erőfeszítéseimet a tényleges beruházásokra, a tényleges együttműködésre szeretném összpontosítani. Nem vagyok már politikus, úgymond, de politikus voltam, jelenleg közszolga vagyok, de a politikai életben a különböző nézetek miatt, a különböző értékek miatt vannak konfliktusok, ez természetes. De amit eh, szintén megtanultam a múltban, az az, hogy az emberek nem szeretik azt, ha a politikusok veszekszenek. Legalábbis én ezt a feedbacket kaptam annó pénzügyminiszterként. Megkérdezték azt, hogy miért nem koncentrálunk azokra a kérdésekre, amelyekben egyet tudunk érteni. Azt, hogy ön felvetett ezt a kérdést, hogy a bizalom nem állt helyre teljesen. Én ebben egyetértek önnel. Azt gondolom, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk megteremteni azt a környezetet, amely azokat az ügyeket helyezni előtérbe, amelyekben egyet tudunk érteni, és nem azokat, amelyekben nem tudunk egyet érteni. Mi lenne, hogyha ezt a szellemet megragadnánk a növekedés erősítése a munkahelyteremtés érdekében? Biztos vagyok, hogy sikerrel járnánk. Még egyszer köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek ezt a rendkívül pozitív eszmecserét. Mindenkinek kellemes további hetet kívánok, köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, én igen gyors beszélő vagyok, köszönöm szépen, hogy segítették a munkánkat, köszönöm szépen az elnök úr, az elnökasszony és a titkárság munkáját. Még egyszer köszönöm szépen. Mr. Commissioner Designate. Köszönjük szépen, biztos jelölt úr, hogyha megkérhetném Gváltieri urat, a társ elnököt, hogy tegyen egy utolsó megjegyzést. Köszönöm szépen. Katainen eh, alelnök jelölt úrnak ezt az érdekes meghallgatást. Köszönöm az ECON és a többi szakbizottság tagjainak, hogy hozzájárultak a meghallgatáshoz. És most az ECON tagokat megkérem, hogy rohanjanak Hill biztosított meghallgatására. Tehát ennyi volt a részemről. Marita Övszkug, szeretnék én is köszönetet mondani a kérdésekért. Szeretném Katainen úrnak is megköszönni. A meghallgatás kemény volt, de ezek kemények, ezek a meghallgatások. Az eredménye pedig általában jó, ha kemény a meghallgatás. Köszönöm a meghallgatást, és nem ez az utolsó. Köszönöm társelnökeimnek, mindenkinek szeretném megköszönni, az Európai Parlament tagjainak, hiszen nagyon fontos információ. 2 óra 30-kor, 14 óra 30-kor Franz Timmermans úr meghallgatása lesz, a bizottság első alelnök helyettese. Az elnök konferenciája mindenki számára nyitott, tehát 14 óra 30-kor és az ITRE kollégáimnak üzenem, hogy egy óra, tehát 13 óra 30-kor, az ITRE Econ Emple 6-kor lesz, és az ITRE Envi pedig egy másik megbeszélést tart 19 órakor. Tehát az európai közvélemény figyel minket, és velünk van. Köszönöm szépen!